Good afternoon, everybody. Jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlök mindenkit ebben az új ülésteremben. Úgy gondolom, hogy az, az új ülésteremünk lesz az elkövetkező három hónapban. A javaslatom az az, hogy kezdjük is meg az ülést, és fogadjuk el a napi rendet, egyetlen egy változtatással, a jelentés készítő kérésére, Hámsasszony kérésére a 9-es napirendi pont a nukleáris biztonságról szóló közösségi keretről szóló jelentést majd holnap fogjuk tárgyalni a délutáni ülés végén, körülbelül 18 óra körül. Senki sem kifogásolja ezt, akkor ezt elintéztük. Be kell jelentenem, hogy minden nyelven van tolmácsolás, és hogy a szakbizottsági ülést most ma hétfő délután az interneten is lehet követni. A jegyzőkönyvek eredménye az az, hogy a hétfő délutáni ülés március 16-án hétfőn ezt az ülést háromtól fél hétig fogják megtartani, és a szavazásokat is meg lehet tartani 5 órától, de nem minden jelentés esetében, vagyis a szakbizottsági ülés március 16-án ezért le fog zajlani. Hármas napi rendi pont következik. A jegyzőkönyveket elfogadjuk akkor, hogyha az ülés végéig nem érkezik azokkal kapcsolatban semmilyen kifogás. Rátérhetünk a négyes napi rendi pontra. A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról szóló rendeletnek a bármiféle húsra vonatkozó egyes fogalmazási előírások tekintetében történő módosításáról. Borislav Szonik kapja meg a szót. Eh, dzień dobry, dziękuję panie przewodniczący. Głównym temat... Köszönöm szépen, elnök úr. A fő témája a véleménynek az a hús definíciójának megváltoztatása, a piacok közös szervezésének keretén belül. A baromfi húst, amelyet a tagállamban fogyasztunk, azt biztosítani kell, a legjobb minőségű legyen élelmiszerbiztonság szempontjából, és azt is biztosítani kell, hogy az európai fogyasztók ne kerüljenek veszélyes helyzetekbe. A kockázat felmérés nagyon fontos, és eh, ezt eh, a közegészségügyi hatóságnak kell elvégezniük. A 90-es évek óta növekedett a hús fogyasztás, de ugyanaz vonatkozik mindenfajta hús termék fogyasztására is. Emiatt sokkal jobban figyelünk a termelési folyamatokra. Ezek ...1997-ben az egészségügyi megfontolások ahhoz vezettek, hogy megszüntettük a baromfihús importot az USA-ból, mivel a termékek bizonyos vegyi anyagokat tartalmaztak. Figyelembe véve a technológiai előrelépést, a baromfihús definícióját újra meg kell alkotni, a jelenlegi definíció eléggé korlátozott, és így a harmadik országból érkező importot lehetetlenné teszi. A dokumentum, amelyel most foglalkozunk, az jogi bizonytalansághoz vezethet, és ezért én nem támogatom a bizottság javaslatát, amelyel a rendeletet kívánják módosítani. Ebben a friss baromfi hús definícióját törölni kívánják az ötös pontban. Ez konfliktushoz vezethet a preambulum, illetve a szöveg többi részek között. A Környezetvédelmi Szakbizottság hűséges tagjaként mindenképpen a közegészségügyi célokat tartom szem előtt, és azt arra kérem a kollégákat, hogy támogassák a törlési módosítást, másrésztről viszont a gazdálkodóknak sokkal szigorúbb feltételeknek kell megfelelniük, illetve szigorú környezetvédelmi feltételeknek is, és ezen kívül a kémiailag feldolgozott húsok importjával is szembe kell nézni, tehát meg kell néznünk azt, hogy mit támogatunk a vegyi anyagokkal kezelt húst, vagy pedig az importot vagy pedig a helyi gazdálkodókat. Köszönöm szépen Szonik kollégának. Két felszólaló van a listámon. Az elnyék jelentéstevő a szocialista frakció részéről Ferreira asszony, illetve a GUE részéről Riata asszony. Ferreira asszony kapja meg először a szót. Oui, merci, euh, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. üdvözlöm a bizottsági javaslatot, amely nagyon sok mindent pontosít, és amely lehetővé teszi azt, hogy a mai napon pontosabban fogalmazzunk bizonyos definíciók tekintetében. Nem igazán értem egyébként, hogy kollégánknak mi az álláspontja, aki eltörli az ötös pontot, amely, ami engem illet, újra definiálja a friss baromfi húst úgy ítélem meg, hogy szükséges megtartani ezt a definíciót, mégpedig olyan formában, ahogyan azt a bizottság javasolta. Szerettem volna egy kérdést föltenni a bizottságnak azzal a javaslattal kapcsolatban, amely a tanács szintjén került megfogalmazás, és amit decemberben elutasítottak, bizonyos klórozott anyagok alkalmazását illetően a baromfihús sterilizálása során. Ez egy decemberi javaslat, és utal a rendelet javaslatra. Azt szeretném tudni, hogy mi egymás között egyetértünk-e abban, hogy a sterilizáló anyagok referenciája ma már nem aktuális, úgyhogy nem kell, hogy itt legyen. Ezt szerettem volna megkérdezni a bizottságtól, és nem igazán értem, tehát hogy a kollega módosítójának mi is a célja. Dank mevrouw Ferreira. Köszönöm szépen Ferreira asszonynak, most pedig eh, Galiattár asszony kapja meg a szót. Ja, dank u wel, voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. A csirkehúst eh, most már nem eh, mezőgazdasági módon állítják elő, hanem most már ipari mértékekben és elmondhatnám, hogy emiatt eléggé rossz módon kezelik a, a csirkéket, de ezt most nem fogom megtenni, mert ez nem a jelentésnek a témája. Egy kicsit megdöbbetőnek tartom azt, hogy az EU támogatja azt, hogy még jobban lecsökkentsék a csirkék fogyasztását, például az USA-ban, USA-ból származó csirke próbál behozni, pedig itt is van elég ö, csirke, ezen kívül, hogyha a megfelelő folyamatokkal megpróbáljuk legyengíteni a csirke ö, ö, tenyésztés kapcsán, az nem megfelelő. Meg kell előzni azt, hogy a fogyasztók a frissnek címkézett húst úgy vegyék meg, hogy ne tudják azt, hogy az igazából bizonyos anyagokkal kezelve volt. Úgy gondolom, hogy egyértelmű definícióra van szükség a friss hús kapcsán, hogyha ez az ő célja a módosítás törlésével, akkor mindenképpen támogatni tudom ebben. Elnök, köszönöm szépen Lia Tárdasszonynak, most pedig Hopinstedt úr kapja meg a szót. Csak nagyon röviden, nem ö, olyan intenzíven foglalkoztam ezzel a jelentéssel, hogy kellett volna, mert más dolgom is volt. De alapvetően ügyelni kell arra, legyen az Németországban vagy Európában, hogy a előállítás során, a tenyésztés során mindenfajta higiéniás előírást betartsanak. Ez már megkezdődik a, a tojással, és nagyon fontos az, hogy nagyon magas szintű tenyésztési módszerek legyenek a kis üzemekben, és fontos ez, hiszen ők is nagyon nagy szerepet játszanak a hazai piacon, és ehhez még hozzátartozik az is, hogy a tenyésztés után milyen vágási módszert alkalmaznak. Én ismerem azt, hogy mi a helyzet a nagy üzemekben, a fájdalommentes leölésre kell helyezni a hangsúlyt, de nagyon fontos az is, hogy hogyan kezelik a, a húst egészen a csomagolásig egészen magasak a standardok Európában, megnézhetjük ezt Franciaországban, vagy Németországban is. Nagyon fontos az, hogy az európai standardunkat követeljük minden beszállítónktól, nem csak az európaiaktól. Nagyon fontosak ezek a higiéniás előírások, ezeket be kell tartani, amelyek nem felelnek meg. Ezeknek azokat nem szabad beengedni. Nagyon keménynek kell lennünk, a fogyasztók érdekében, de az állatvédelem szempontjából is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Hoppenstedt kollégának, most pedig Jumbo is következik. Köszönöm szépen! Köszönöm kollégámnak véleményét. Csak egy témát szeretnék felvetni. Ugyanis amikor azt az mondatot olvasom, hogy bizonyos anyagok felhasználásának engedélyezése sterilizálás szempontjából, akkor azonnal visszagondolok arra a csatára, amelyet néhány hónappal ezelőtt folytattunk, azzal kapcsolatban, hogy milyen fontos az amerikai import baronfi, és hát megint erről beszélünk, mert tele volt a csirkejük klórral és én azt mondtam, hogy nem akarom, hogy klórba ö, fürdessék a csirkét, és nem szeretném, hogyha a Kentucky Fried Chicken is ilyen szózban úszna. Igazándiból az sem érdekes, hogyha ez lesz a norma annak érdekében, hogy betiltsuk az amerikai csirkét, vagy hogyha címkézési problémát veti fel, nem minden esetre azért szeretném, hogyha ezt megoldanánk, ezt a problémát. Szeretném, hogyha tisztelt kollégám és a bizottság is megerősíteni azt, hogy ami ebben az anyagban van, nem teszi lehetővé, hogy a klórozott csirke bejusson hozzánk, vagy hogy az amerikaiak valamit is megpiszkálhassanak ebbe csak bizonyos anyagok miatt, amit mi használunk, akkor majd ők is használhatják. Úgyhogy csak valami rövid felvilágosítást szeretnék. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor ezzel végére értünk a felszorolók listájának és az Európai Bizottság képviselőinek szeretném megadni a szót, és a napi rendemen az áll, hogy Lorde úr a képviselője az Európai Bizottságnak övé a szó. Ok, excusez-moi. Um, Elnézést kérek, köszönöm szépen. Nos, először is, ami a csirkehús kezelését illeti, ezekkel az anyagokkal, a baktériummentesítés céljából, ha nem fogadják el a bizottsági javaslatot, akkor ezt visszavonja a bizottság. És mivel ez az helyzet, felmerül az eljárás kérdése, mert eh, hogy időt nyerjünk, a jelenlegi formájában továbbjuk a tanácshoz a javaslatot, és a tanács kiveszi majd belőle azt a részt, amely a friss barófi hús definíciójára vonatkozik, azért, hogy a sterilizáló anyag használatát tisztázzuk. Tehát visszavonjuk abban az esetben, hogyha nem engedélyezik ennek az anyagnak a használatát. Ezt követően felmerült az a kérdés, hogy az ötös pontot visszavonjuk-e, avagy sem, a 2.5-ös pontot, amely tisztázása annak a definíciónak, amelyek friss barófihús alapú termékekre vonatkoznak. Én nem igazán értem, a bizottság nem érti ezt a javaslatot. Ha jól értettem Szonika úrat, ő jobb minőségről beszélt, és a javaslatnak pontosan ez a célja, Szonika úr, ugyanis el akarjuk kerülni azt, hogy a fogyasztó félre, fo, fo, a fogyasztót félrevezessék. Tehát a friss baromfihús alapú anyag készítmény friss húshoz tartozik, mint kategória. Úgyhogy nem lehet kiengedni hogyha már egyszerre lett fagyasztva, és nem lehet friss hús kategóriában értékesíteni, ugyanis ez félrevezetni a fogyasztót. Tehát pontosan a minőség nevében szükség, van szükség arra, hogy ezt a pontosítást bevezessük a friss hús alapú készítmények céljából. Aztán Bojza úr tette fel azt a kérdést, Bauis úr, hogy mi a helyzet az Egyesült Államokkal. Nos, annyit el tudok mondani, hogy az amerikaiakkal megkezdődött a konzultáció, pontosan azzal a céllal, hogy ismét egy panelt kell -e létrehoznunk. Remélem sikerült válaszolnom a különböző kérdésekre, ha nem, akkor itt vagyok és várom a továbbiakat. Köszönöm. Köszönöm. Dan is nu het Köszönöm szépen, akkor most Sonic úr kapja meg a szót, hogy lezárja a vitát. Panie Przewodniczący, no jak widać z wystąpienia przedstawiciela Komisji, to rzeczywiście jest dość e, sytuacja taka... No... Köszönöm, elnök úr. A bizottság képviselőjének a válaszában is, e, tehát ez a helyzet, ez egy e, nem szokásos helyzet, hogy a bizottság képviselője válaszokat próbál adni. Már csak azért is, mert egy olyan tervezetről beszélünk, amit tavaly december 12 9-én elutasították. Úgyhogy az én fenntartásaim arra vonatkoznak, hogy nem lehet megengedett az, hogy a friss hús definíció modisításával a hátsó kapu mégiscsak beengedjük a vegyi anyagok alkalmazását. Hogyha ezt ki lehet zárni, akkor egyet tudunk érteni, de hát ez az oka az én módosításomnak, és ez az oka a kritikáimnak is. A bizottság képviselője azt mondta, hogy módosítani kívánják ezt a következő tanácsülésen azért, hogy mindenféle készséget el lehessen oszlatni a vegyi anyagokkal kapcsolatban. Ja. Dank u Sonik. Köszönöm szépen, Sonik úr, akkor ezáltal lezárjuk ezt a vitát. A módosítók benyújtásának határideje ma február 9-e 6 óra. Az MV szakbizottságban február 17 én fog majd erről szavazni, és utána pedig eh, március 31-én az Agri szakbizottság fog erről szavazni, és az áprilisi plenáris napirendjére kerül majd ez a jelentés. Akkor ezt a napi pontot le is zártuk ezennel, és eh, rátérünk Drukár Murkó asszony jelentésére, és megadom neki a lehetőséget arra, hogy a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló jelentését mutassa be nekünk. Drukár Murkó asszony, jönné a szó. Thank you, Mr. Chair. Dear colleagues, uh... Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, elnézést, Bajsz úrnak egy nap ügyrendi témája lenne. Elnézést kérek az előadótól, de elnök úr, szerettem volna ezzel a témával kapcsolatban elmondani, hogy szerintem a módosítók határideje az a ma ülésünk vége előtti kell, hogy vagy előtti legyen, az nem túl logikus, úgyhogy egy vagy két nappal meg kéne hosszabbítani a módosítók beadásának a határidejét. Azért, hogy teljesíteni tudjuk a kötelezettségeinket, és azért, hogy készen legyen a véleményünk a fő bizottság számára. Ugye most még csak az első vitát folytattuk le. Murka asszony témáját végig kell gondolnunk, miközben ő beszél, ugye végig kell gondolnunk a véleményünket, és ma este 6 órakor be is kéne már nyújtani a módosítókat. Hogyha megtenné, hogy 24 vagy 48 órát adna erre, az jó lenne. The problem is that we have to... Az a probléma, hogy február 17-én kell szavaznunk, és hogyha február 17-én nem tudunk szavazni, akkor azt a március 16-ára kell elhalasztanunk. Ez a, ez a probléma. Elnézést, elnök úr. A mezőgazdasági bizottság mikor is szavaz? Murka asszony. Szerettem volna elmagyarázni, miért dolgozunk ilyen rendkívüli körülmények között. A vitára ugye ma kerül sor, és a módosítások benyújtásnak a határideje is ma van. A Agrinál a jelentés határideje az március 18-a, úgyhogy az Agri nem venné figyelembe a véleményünket, hogyha ma nem zárjuk ezt le, és hogyha nem szavazunk a jövő héten elnézést február februári időpontot akartam mondani. Bajszúr. igen, de megnéztük a, most nézzük meg a dossziét. Az Agri Bizottság márciusban fog 30-án vagy 31-én szavazni erről. A előadó jelentéseknek a határideje az az előfeltétele, hogy figyelembe vegyék a mi jelentésünket, az az előfeltétel az meg lett az, hogy át kell adnunk, meg kell vitatnunk, ezt le kell szavaznunk a megadott határidőig. Értem, hogy a Környezetvédelmi Bizottság más lehetőséget nem látott, mint hogy a szavazásra ma kerüljön sor. Meg kell, hogy mondjam, hogy én magam is kellemetlen helyzetbe kerültem, mert a véleménytervezetet két nap alatt kellett elkészítenem a múlt héten. Hát ez egy rendkívüli körülmény volt, és úgy döntöttem, hogy elvégzem ezt a munkát, megértem, megértem, hogy ez most egy rendkívüli helyzet. Bajsz úr. Hogy javasoljam azt a vita során majd benyújtom a konkrét javaslatomat, hogy nézzük azt meg, hogy találjunk egy kis plusz időt a mai 6 órás határidőhöz képest nem igazán értem, hogy a főbizottság miért nem március 31-én szavaz, és miért is nekünk lehetőségünk arra, hogy a 16-án szavazunk, és akkor elég időnk lenne arra, hogy benyújtsuk a véleményünket nekik. Ha angolul van az összes módosítás, akkor holnap rátehetjük. Rendben? Jackson úr. Holnap dél. Jackson. Szóval beszélhetek? Működik? Igen. Holnap határidő az jó lenne, de el kell, hogy mondjam, hogy el kellett volna, hogy ez a bizottság, vagy még van erre talán lehetőség, hogy ne kelljen nekünk erről jelentést készítenünk, illetve vélemény. Tudom, hogy az Agri Bizottsághoz tartozik az állatok jóléte, de mi vagyunk az a bizottság, amelyik felel a kozmetikai anyagok teszteléséért. Hogyha megnézzük a irányelvnek a kettes cékét, cikkét, a irányelv azt mondja, hogy ez nem vonatkozik a mezőgazdasági gyakorlatra, illetve a állatok piacra jutatására, stb. Vagyis az irány e, nem működik, pont, nem vonatkozik pont azokra a témákra, amelyekkel az Agribizottság foglalkozik. Mi viszont a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság vagyunk. A Mezőgazdasági Bizottság miért kapta meg ezt a témát, amivel mi nekünk kellene, hogy foglalkoznunk. Hogyha parlament elnökének most írnánk, és ezt a ellenvetést megemlítenénk, és véleményt, vagy jelentést kéne akkor készítenünk. Itt az anyám, hello! Nem láttam az előbb. A minimum, amit kérhetünk, hogy a határidőt tolják ki, de elnök úr, azt szeretném kérni öntől, illetve kérdezni, hogy a koordinátorokkal nem tudna összeülni, illetve a többi bizottság vezetőivel, és írjanak a parlament elnökének, hogy félreértés történt a felelősség kiosztásán ebben a témában, és kérje meg, hogy vegye le a parlament munkájáról ezt a témát, és majd az új parlament a megfelelő bizottságnak kiadja ezt a véleményt. Ő egy volkomen like, mevrouw Jackson. Teljes mértékben igaza van Jackson asszony de az, hogy igazat kapjunk, vagy igazunk van, az teljesen két különböző dolog. Az MD elnöke megerősített együttműködést kért, de ezt elutasították. Tehát eh, meg lehet ismételni a folyamatot, de valószínűleg semmi elvére nem lesz. Teljes mértékben igaza van, igazságtalanság történt, igazságtalanul eh, ítélték ezt az Agrinak, igazságtalan kaptunk megerősített együttműködést, de remélem, hogy a következő parlament majd képes lesz arra, hogy az ilyenfajta dolgokat megfelelően kezelje, de hát most azt, hogy ezt elhalasszuk, hogy ez jó-e, hát ezt nem igazán tudom. Döntöttünk már egyszer, és amellett kell kitartanunk. Egyet tudunk-e érteni a holnap 12 órai határidővel? Igen, akkor most Murko asszonynak adná meg a szót. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr, köszönöm újra. Úgy gondolom, hogy ez egy észszerű javaslat, bár egyet tudnék azzal érteni, hogy ezt a jelentést a Környezetvédelmi Bizottságra kellett volna kiosztani. Az elnökök konferenciája döntött erről, döntött így, és nem másfajta döntést hozott. A véleménytervezetemnek a magyarázatába bele is kezdenék. Épp ideje volt, hogy felülvizsgáljuk a régi irányelvet, ami 1960 86-ban készült, Karen Jackson asszony volt az előadó, és ha jól tudom, ő volt az egyike azoknak, akik már tíz évvel ezelőtt, vagy, vagy legalábbis több évvel ezelőtt kérték a felülvizsgálatát ennek az irányelvnek. A bizottsági javaslat megpróbálja harmonizálni a jogalkotást Európa szerveze, és közelebb kerül a mi állatjólét kapcsolatos elképzelésünkről a tudományos célokra történő felhasználás során. A kimondott cél az, hogy alternatívákat lehessen felállítani az állati tesztekhez képest, és a helyettesítés, pontosítás és az állatok felhasználása a tudományos folyamatokban. Ezek az irányelvnek a legfontosabb pontjai. Gyakorlati lehetőségek vannak, és hozzáférhető lehetőségek vannak a mi módszereink között. Ez egy jelentős előrépés. a 86-os irányelvhez képest. Nagyon fontos egy EU szerte érvényes felső határnak a meghatározása az állatok szenvedése tekintetében a tudományos célokra történő felhasználás során. Tehát ez, e fölötti szintet nem lehet megengedni. Tehát több cél tűzött ki ez a felülvizsgálat. A tervezet készítőjeként üdvözlöm a bizottsági javaslatot. Olyan intézkedéseket tartalmaz a bizottsági javaslat, amely javítja az állatjólétet, és szigorú szabályozásokat vezet be nemzetközileg elfogadott elvek mentén. A javaslat sok agályt lefed az állatvédelem tekintetében, olyan állatok esetében, amelyeket tudományos és kísérletezési célokra használnak fel. Üdvözlöm azt is, hogy az irányelv hatáját kibővítik, gerinceseket is bevesz ebbe a, ennek az irányának a hatájába és humánus módszerek bevezetését ösztönzi az állatok kezelése során. Ezeket a témákat üdvözölnünk kell. Egy fontos téma, hogy a nem emberi felmelősök használata esetén a nagymagymoknak az esetét külön ki emelik az emberszabású majmok esetét, ezeket hívják F1-esnek. Fontos etikai és állati jólét szempontból is, illetve az állatfajok fennmaradása szempontjából a vadállatokat is lefedi, tehát ez a kérdés a főemlősök területén. A bizottsági javaslat kontextusa tekintetében úgy gondoljuk, hogy a kivételek például az egyik kivétel a 15-ös cikkben szerepel, ez megnyitna a lehetőséget a laboratóriumi kísérletek tekintetében, a nagyon veszélyeztetes fajok tekintetében, ezek az úgynevezett vétáradékok, tehát a emberszabású majmok esetében például szerintem ezt ki kéne húzni. Egyébként az eredetileg a 86-os irányelvben vállalt céloknak ez megfelel, ugye ez 20 évvel ezelőtt született ez a, az irányelv, tehát a emberszabású majmok esetében már nagyon sok tagállamban érvényesek ezek a tiltások, és az EU területén gyakorlatilag nem használják már őket kísérleti célokra. Ezért, nagyon, ezért lehetséges a gyors harmonizáció Európa szerte. A javaslatban szerintünk hiányzik az eljárások osztályozása kritériumok felállítása hiányzik az eljárások osztályozása számára. Ezért azt javasoljuk, hogy legyen egy új melléklete az irányelvnek, az osztályozás tekintetében. Ez volt az első elképzelésünk, de később, gyakorlatilag a múlt hét szerdán részletesebben megbeszéltük ezt a kérdést, és rájöttünk arra, hogy több cselekvés már folyamatban van. Ezért, hogyha a szigorúsági osztályozást bevesszük, az irányvonalak keretei között ez lenne mi javaslatunk, vagy ez lett volna mi javaslatunk, ez átmeneti eszközt jelentene, és esetleg problémát okozna olyan tagállamokban, amelyeknél a szigorúsági osztályozás már működik és érvényben van. Ezért kérem, kérem a megértésüket. Eredetileg ugye benyújtottam ezt a javaslatot, de visszavonjuk most ezt a, a mellékletre vonatkozó javaslatot. Ahogy mondtam, ez párhuzamoságot jelentene az Európai Unióban, és nem lenne hasznos, legalábbis pillanatnyilag. Azt egyébként tudom, hogy másfél éven belül ez az osztályozás el fog készülni, minden tagállam számára érvényesen, tehát ezt minden tagállam tudja majd használni. Szeretném kiemelni az etikai felülvizsgálat és engedélyezés témáját. A javaslat negyedik fejezetében szerepelnek ezek a kérdések ezeket központi fontosságú kérdéseknek tartjuk. Az etikai felülvizsgálat már több tagállamban létezik, 21 tagállamban ez már működik. Ez Ugyanakkor ez az eljárás, az engedélyezési eljárás integrált szerves része kell, hogy legyen vagyis az etikai szempontokat is figyelembe kell venni, amikor tudományos célokra engedélyeznek állatok felhasználását. Ez az úgynevezett értékelés, ami a, összehasonlítja az állatok felhasználását a másik oldalon a tudományos célok elérésével, ez is nagyon fontos. Egyébként egy visszatekintő értékelésre is szükség van, hiszen ez is ösztönözné a racionális elve követését. csapatom, a hölgyek, akik itt mellettem ülnek, üdvözlik a Nemzeti Felügyeletet, hiszen és azt, hogy legalább egyszer ellenőrzést kelljen végezni évente. Szerintünk meg lehetne erősíteni egy kicsit ezt az elképzelést, ezért módosítót is benyújtottam erre vonatkozóan. Szeretnénk mi bevezetni az EU felügyeleti rendszer lehetőségét. Vagyis, hogy EU e felügyelők előre be nem jelentett ellenőrzéseket végezhessenek helyszínen, hogy biztosítani lehessen, hogy egységesen és korrekt módon alkalmazzák a tagállamok a lefektetett szabályokat Véleményem szerint az átláthatóság egy olyan elv, amit meg kell erősíteni. Tudjuk, hogy sok úgynevezett alapkutatás folyik egyetemi keretek között. Ezek a, az egyetemi kísérletek nem annyira átláthatóak általában, mint az egyéb kísérletek. Most megvan lehetőségünk arra, hogy kötelezővé tegyük ezt. A jelentések és az eredmények, amelyeket ez az irányelv lefektet, Ezeket közé kell tenni. Nagyon jól tudjuk, mennyire fontosak a bizalmas információk, hiszen a javaslat részét is kép, képezik ezek a kérdések, ezekre is figyelemmel van. Ezt az elvet figyelembe veszük, de Mi azt a célt tűztük ki, hogy kevesebb állatkísérletre legyen szükség, amikor a vonatkozó források már más területről rendelkezésre állnak. Ezért a az adatcsere, az információcsere, az elért eredmények cseréje az egyes kutató központok között a kísérletek tekintetében. Ez egy olyan elv kellene, hogy legyen, ami arra fog vezetni, hogy csökkenni fog az igény az állatok kísérleti célú felhasználására. So, uh, answering the question. Arra a kérdésre, uh, hogy válaszoljak, hogy mi környezetvédelmi bizottságként hogy tudunk hozzájárulni a uh, bizottsági javaslat megerősítéséhez. Én azt mondanám, hogy mi sok módosítást javasolunk, és ezek mind a felülvizsgálat hatáját kívánják megerősíteni. Vagyis olyan körülményeket kell kialakítanunk, amelyek között a tudomány virágozni tud, az állati kísérletek lecserélése nem állati kísérletekre, a jogalkotás központi kérdése kell, hogy legyen. Köszönöm. Dank u Murko. Köszönöm szépen, Murko asszony. A listámon hét felszólaló szerepel, Hapostot, Ferreira asszony, Riotál asszony, Jackson asszony, Krosztet asszony, Bóvisz úr és Ulmer úr. Először is az ennek tevő, az EPP részére Hopinstedt úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretném egyértelművé tenni, hogy az eljárás, amit Bóvisz úr is elmondta, és mások is elmondták, és hogy ezt most itt ö, ö, csináljuk, ez nem igazán jó. Ma 11 órakor kaptuk meg Murko Eszon javaslatát, és a módosítókkal ö, tulajdonképpen úgy állunk, hogy hatig kellene benyújtani. Az jó, hogy holnapra halasztottuk el ezt, de hát itt nem csak magunknak dolgozunk, hanem a nyilvánosság számára is, az ipar, a kutatók számára, és mások számára, és hogyha ők azt látják, hogy milyen rövid alatt foglalkozunk egy ennyire fontos dossziéval, és amely tulajdonképpen ö, már 86-ban is ö, ö, foglalkoztunk ezzel, és 2009-ben, 2010-ben tekintjük ezt át. De én úgy gondolom, hogy jó az, hogy hát tekintjük ezt az irányelvet, és a módosításokkal kapcsolatban 33 módosítót nyújtok, nyújtok be, és ez mindegyik kitér arra, amit a bizottság is elmondott, illetve amit az Európai Bizottság javasolt. Most nem fogok kitérni a módosítókra, majd akkor beszélünk erről, amikor mindegyik módosító beérkezett. Ez azt jelenti, hogy üdvözlendő az, hogy ezt a régi rendeletet, illetve irányelvet most módosítják. Az állatkísérleteknek a környezete megváltozott, és fejlődött 86 óta. Én is dolgoztam ilyen területen állatorvosként, tehát épp ideje volt már ennek a módosításnak, az irányelvnek tükröznie kell a, az állattartással kapcsolatos legmodernebb eredményeket. Nagyon fontos az is, hogy továbbképezzük tovább képezzük a munkatársokat, illetve megfelelő anyagokat alkalmazzunk. A munkatársak képzése nagyon-nagyon fontos. Nem tudom, hogy hogy mindenki látott-e már ilyen laborokat az egyetemeken. Ott mindenki nagyon profin dolgozik egészen az, az állatok gondozóig. Az állatvédelem magas szintjét természetesen a közegészségügy szempontjából nagyon fontosnak kell tartani, a bio ö, kutatások, illetve az újfajta gyógyszerek létrehozását nem szabad megkérdejelezni, hiszen mindenki ezt várja el betegként, illetve betegként. Minden szabályozás, és ez egyetemű vált az bizottság javaslatban. Mindennek pontos tudományos alapokon kell nyugodnia, nem szabad túlságosan nagy akadályokat támasztani a fontos kutatások elé. Az intézkedéseknek tartalmaznia kell, hogy alternatívákat kell kitalálni az állatkísérletekkel szemben, ott, ahol nincsenek alternatívák, ott mindenképpen támogatom azt, hogy a kísérleti állatok számát csökkentsük, illetve bizonyos feltételeket támaszanak. A szükségtelen bürokráciát, amelyet mi szeretnék megszüntetni, a sok ellenőrzést, ezt is le kell küzdeni, viszont úgy, hogy ez ne veszélyeztesse az állatvédelmet, mert sok esetben a betegek azt várják, hogy innovatív terápiákat, illetve gyógyszereket kapjanak. A módosításnak mindenképpen etikai kérdésekkel is kell foglalkozzon, a kutatásokat illetően, és anélkül, hogy túlságosan bürokratikusak lennénk. A revíziónak hozzá kell járulnia a tagállamok szabályainak harmonizációjához, illetve a kereskedelmi akadályok leküzdéséhez, illetve a versenytorzulások megelőzéséhez. Hiszen itt nem csak az elkísérletekről van szó, hanem az európai gazdaság szempontjából fontos ágazatról is szó van, egy kutatási szintről, amelyet ugyancsak figyelembe kell venni. Úgy vélem, hogy a javaslat arra is szolgálhat, hogy a tagállamok szintjén szabályokat, illetve előírásokat találjanak, olyanokat, amelyek minden tagállamban érvényes lesz az állatkísérleteket illetően. Ahogy már mondtam, hogy szakmai, egyértelmű, egységes jogi keretre van szükség az állatkísérleteket illetően. Most nem szeretnék kitérni a félemlésekre, erről már beszéltünk, de a nem emberi fő, főemlősök, itt volt, volt egy olyan kísérleti forma, amit már rég tiltott, az F1 generációnál ez már e, tilos volt. Ez azt jelenti, hogy a hogy nem szabad megkérdőjelezni Európa versenyképességét, és Európa az elmúlt években nagyon sokat tett azért, hogy ezek a kísérleti helyek versenyképesek maradjanak. Biztos vagyok abban, hogy senki nem szeretné, hogyha ez csökkenne. Európában érintett minden olyan terület, amely gyógyászati kísérletekkel foglalkozik, a biotechnológiai cégek, amelyek különböző intézményeket is kiszolgálnak. Egyensúlyt kell találni az irányelv célja, a versenyképesség között Európában, illetve az innovatív kezelési lehetőségek között. Vagyis fontos az, hogy világszinten is egy standardot alkossunk meg, amelyet mások is követnek, mert hogyha ezt nem tesszük meg, hogyha csak Európára koncentrálunk, akkor nagyon gyorsan azt érjük el, hogy állatkísérletek Európán kívül fognak megvalósulni, és hát nem ez a célunk. Az is lényeges, és már többször elhangzott, hogy megbízható alternatívákat kell kifejlesztenünk. Itt a tudománynak is hozzá kell járulnia, de ez az ő érdekük is, hiszen hogyha megnézzük a nagy állatkísérletekkel foglalkozó laboratóriumokat, akkor azt látjuk, hogy nagyon profik az ott dolgozók, nagyon sok pénzbe kerül egy ilyenfajta laboratórium, és a gyógyszergyárak is szívesen használnak más módszereket, hogyha lenne az állat kísérletekkel szemben más módszer. Az elmúlt években például a és különfájás esetén élő állatokat használtak a kísérleteknél, különböző sejteket is most már tudnak tenyészteni, tehát nem kell például kis hörcsöleket alkalmazni a különböző állatkísérletnél. Tehát ez is csökkenti az állatkísérletek számát. Végezetül pedig azt kérem, hogy nézzék meg a módosítóimat, nagyon fontos az is figyelem előtt tartani, illetve az ipar érdekeit is, és úgy gondolom, hogy az egyes javaslatokkal kapcsolatban még nagyon intenzív vitáink lesznek. Úgy gondolom, hogy sikert összefoglalom azt, hogy mivel is foglalkoznak majd a módosítanak. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Hopmustet úrnak. Most Pereira asszony kapja meg a szót. Merci, euh, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Sokkal rövidebben szólnék. Azt hiszem mindannyian itt egyetértünk abban, hogy szükség van az irányelv felülvizsgálatára, amely most már több mint két évtizedes. Azt is nagyon jól érzékeljük, hogy ez a téma rendkívül kényes téma, és hogy az állatkísérletek nálunk is, és minden egyes állampolgárnál érzelmi ö, reakciókat szül. Azt hiszem, hogy ö, mindannyian ö, odafigyelünk arra, hogy mi történik az állatokkal, főleg a főemlősekkel, főemlősökkel a kísérletek során. De ezeken az érzelmeken túl szembe kell nézni a tényekkel is. Nem lehet elképzelni azt, hogy európai kutatók állatkísérletekhez folyamodjanak, egészen egyszerűen csak azért, hogy ilyen jellegű kísérlettel rendelkezhessenek, főleg akkor, amikor főemlősökről van szó. Azt is tudjuk egyébként, hogy bizonyos kísérletekre egyszerűen szükség van, főleg főemlősökön, valamilyen betegségek kísérletéte, az AIDS, az Alzheimer, a Parkinson betegségek, bizonyos védőoltások esetében nem tekinthetünk el főemlős állatkísérletektől. De azt gondolom, hogy mérlegelni kell azt is, hogy amikor korlátozó javaslatokat teszünk, milyen tudományos következményei lesznek ennek, és milyen tudományos jogosultsága van az itt hozott döntéseknek. Én személy szerint nem rendelkezem elegendő adattal ebben a témában, de több európai laboratórium keresett meg, mert aggódnak a amiatt, amit itt dönthetünk, és félnek a jövő kutatási lehetőségei miatt. Azt is el kell mondanom, hogy amikor tényleg szükség van arra, hogy megerősítsük a kereteket, illetve pontosan azt a szabályzót, amely a kísérletekre vonatkozik, ami a más országban folytatott kísérleteket illeti, ott kevésbé szigorúak a keretek, mint az Európai Unióban. Úgyhogy kicsit zavarnak ezek a javaslatok. Senkinek sincs ö, igazándiból szándékában az, hogy szenvedjenek az állatok, hogy a laboratóriumokban lássuk őket, de ugyanakkor szükség van ezekre a kísérletekre, de csak a rendes, értelmes keretek között. Arra vigyázzunk. Köszönöm. Dank Köszönöm szépen Ferejre asszonynak, most Liatád asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és Murko asszonynak is köszönöm a magyarázatát, és egyetértek azzal, hogy ez a legfontosabb, hogy, hogy ennek a jelentésnek a, az MV-hez kéne tartoznia. Szeretnék három pontot kiemelni ebben a vitában. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy legyenek kötelező érvű célok az állatkísérletek csökkentésére, és ott, ahol alternatívák elérhetőek, ott annak kötelezőnek kell lennie, hogy ezeket az alternatívákat alkalmazzák, és sokkal több mindent kell tenni az alternatívák kifejlesztése érdekében. Mert az EU-ban jelenleg naponta 12 tesztállatot használnak, itt arról beszélünk főként, hogy az tesztállatok használatát csökkenteni kell, de a számuk sajnos nem csökken, hanem inkább nő, tehát ezért sokkal szigorúbb célokat kell eh, megfogalmaznunk. Az egyik eszköz eh, ehhez véleményem szerint az az, hogy az adatokat eh, kicseréljük, sokkal jobban kell erre koncentrálni, és bizonyos szektorokban nem szabad gyerekesen protekcionistának lennünk, mert sok szenvedéstől tudjuk megkímélni az állatokat akkor, hogyha valóban kísérjük az állatokat. A fő emlősöket valóban ki kell vonni folyamatosan, és úgy gondolom, hogy a jelentés nagyon jó, ezt támogatni tudjuk, és a GOE is benyújt majd módosításokat, és remélem, hogy ezeket is majd a jelentéskészítő támogatni tudja és fel tudja venni a jelentésébe. Elnök, köszönöm szépen Liotard asszonynak. Colin Jackson él szó. Thank you very much, Sam. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát én eléggé lehangoltan hallgattam a kollégáimat, de Ferrer asszony kicsit felvidított, mert eléggé higgadtan ö, fogalmazott. Remélem nem bánja, ha a brit konzervatívok megdicsérik, ha csak nem inkább szívesebben hallgatta volna ezt négy szem közt. Én jelentésője voltam a 86-os direktívának, akkor még szinte gyerek voltam. Ez volt az első feladat, amit megkaptam. Aztán jött a turizmus csomag, és azt gondoltam, hogy majd az élő turistákon folytatott kísérletekkel kell foglalkoznom, de aztán nem így volt. Több mint 20 év alatt, most már 23 éve ennek Caroline, figyeltem a 86-os irányelv fejlődését, és időnként kérdéseket fogalmaztam meg magamban erről. A bizottság nagyon lassan követte, és amikor ahogyan az előszóban arról panaszkodnak, hogy nem igazán kiegyensúlyozott a bevezetése és alkalmazása. Nem értem, hogy miről beszélnek, mert idézem, bizonyos tagállamok magas szintű védelmet biztosítanak, mások azonban csak a 86-os irányelv minimális előírásait alkalmazzák. De hát az életben ez történik. Az irányelvekben kell ez történik. Vannak tagállamok, amelyek messzebb mennek, vannak olyanok, amelyek nem. Hát ez, ez a valós élet. A bizottság se tett mást, úgyhogy tényleg szükség van a felülvizsgálatra, és hát a helyzet egyébként sem igazán úgy néz ki, mint ahogyan azt a bizottság fogalmazta meg. Vannak tagállamok, emlékszem Luxemburg például éveken keresztül semmit nem tett. Remélem a későbbiekben változott ez a helyzet. Úgyhogy tényleg valószínűleg eljött az ideje a felülvizsgálnak. Na most nem az Agribizottsággal való kapcsolatunkat illeti. Ha az Agribizottság egyáltalán odafigyel a módosításunkra, az a történelmi első alkalom címet viselheti. Úgyhogy feltételezem, nem kell annyira oda, figyelnünk, hogy óvatosak legyünk velük. Ami azt jelenti, hogy ne kapkodjuk el a dolgokat. Hát én beszélek angolul, de nagyon sokan, akik a vitában és a módosító indítványok megírásában részt vesznek, nem igazán angol nyelvűek, és hát szenvednek ezzel. Úgyhogy meglep, hogy ezt mindenki elfogadja. Ha nem lennék brit vagy ír, én elég sokat cirkuszolnék emiatt. Mindenkinek tiltakozni kellene, mert egyszerűen a módosító indítványok beadási készségétől fosztják meg önöket, szemben olyanokkal, akik angolul beszélnek, mint anyanyelvet. Szerintem ez nem jó. egyáltalán nem kell elkapkodnunk a dolgokat, hogy az első olvasatban meglegyen a módosítónk, mert az előadó elmegy, úgyhogy nem lesz megválasztva itt, hiszen az alsóházba kerül majd. Nagyon tetszik ez a dolog egyébként nekem most. Amire Ferrera asszony utalt, a főemlősök és a majmokkal való kísérletek vonatkozásában. Teljesen rosszul értelmezték sokan. Szerintem a bizottsági javaslat vonatkozásában, hogy esetlegesen a főemlősöket, a majmokat lehetne használni, a nem emberi főemlősöket a továbbiakban esetlegesen. Kérem, ne vegye ezt személyeskedésnek. Eker asszony tímje azt mondja, hogy ha orvoshoz kellene, hogy menjenek, és azt mondják nekik, hogy nagyon szomorú, de Alzheimer, az Alzheimer kor korai szakaszában vannak, és az orvos úgy érezni, hogy vannak új gyógyszerek, amelyet ki lehet próbálni, de nem javasolja Merkel azt, hogy egyetlen egy csapatának sem. Miért? Azért, mert tudta, hogy, tudja, hogy mindenképpen ki akarják vonni a főemlősöket, az emberszabású majmokat az ilyen jellegű kísérletekből, ezért nem lehetett kipróbálni őket. Akkor mit, mondja, mit mond ehhez, erre Merkel asszony? Azt mondja, hogy jó, ne folytassák a kutatást így a főemlősökkel, emberszabású majmokkal, akkor sem, hogyha több ezer elnézést beteg van az EU-ban és világszerte, akik egyszerűen reménytelenül élnek, és csak úgy lehet javítani a az életükön, hogyha a további kísérleteket ezeken a főemlősökön végzik. Engem Parkinson korral diagnosztizáltak. És akkor vettem észre, amikor szavazás közben elkezdett remegni a kezem. De továbbra is dolgozni tudok, mert főemlősökön végzett kísérleteknek köszönhetően gyógyszert találtak erre. És továbbra is golfozom, jó keményeket tudok ütni, ez meg is lett mindenkit. De nagyon sokan sokkal rosszabb helyzetben élnek, és mit mondanak nekik? azt mondják, hogy hát az Európai Parlamentben vélemény, szavaztunk egy véleményt, amely megtiltja Európában a nem emberi főemlősök használatát, mert annyira sajnáltuk az állatokat, ezek a szegény állatok ott a laborokban, láttuk a fényképeket. Hát most mit teszünk első helyre, az embereket vagy az állatokat? Én úgy gondolom, hogy ez az irányelv, amit a bizottság javasol, van valamilyen nehézsége, e, és ezt ki kell javítanunk. De végül is ki kell egyensúlyoznunk ezt a helyzetet, legalábbis ami a, a főemlősök és a, a, az e, emberszabású majmok használatát illeti. Nagyon sok országban egyáltalán is használják őket, például az Egyesült Királyságban. Az irányelv azonban fenntartja a lehetőségét annak, hogy e, például valamilyen ö, járvány ö, vonatkozásában használják őket, amiről még nem tudunk. Mi történik akkor? Akkor se lehet őket használni, és több millió ember halhat meg. Nos, ennyit szerettem volna erről mondani. Ami az utolsó részt illeti, amikor az ellenőrzésekről beszélünk, csodálom Merkel asszony ö, ö, kamikáze viselkedését az ellenőrzésekről, és ö, mivel ugyanazt próbálja megtenni, amit én a környezetvédelemben tettem, hát sok sikert kívánok neki, a tanács nem fogja elfogadni. De tökéletesen igaza van abban, hogyha nagyon is előíró az irányelv, vagy a bizottság vagy nehéznek tart végrehajtás szempontjából, vagy hozzá se akar nyúlni, akkor felmerül az a dilemma, hogy akkor mit tegyünk? Az ember a tagállamokra hagyatkozzon, hogy küldjenek jelentéseket, de nem fognak. Vagy küldjön az ember ellenőröket, akikkel nem rendelkezik, vagy találjon ki ellenőröket. Ezt nem fogják hagyni a tagállamok. Hát ezt próbálja a kolléganő tenni, és csodálom, mert ezt kellene tennie a bizottságnak a továbbiakban is, mármint a szakbizottságunknak. A következő ülésen vajon erről beszélünk? Ez a végső gondolatom. Hoppástet úr azt mondta, hogy ha Szeretnénk a továbbiakban megvitatni a további módosítókat. Én úgy gondolom, hogy hát ennyi emberek, mert többet nem fogunk vitázni erről a témáról. Ez megint csak helytelen. Talán én nem leszek már itt, de lehet, hogy elmegyek és golfozni fogok. Dank u wel, mevrouw Jackson. Köszönöm szépen Jackson asszony, most pedig eh, Grosztet asszony következik. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék hozzászólni, mert előadója vagyok ennek az irányának, az állati kísérletekről az Ipari Bizottságban, és néhány dolgot el szeretnék mondani, de teljesen abban a gondolatkörben, amelyet Jackson asszony is megfogalmazott egyetértek, nem szabad itt érzelmi vitákat ö, szervezni a témáról, még akkor is, hogyha 2005-ben 12 ezer állatot használtak, ö, 12 millió állatot használtak fel ö, a kísérletekben, ami azt mutatja, hogy a kutatáshoz képest tényleg nagyon sok állatot használnak fel, annak ellenére, hogy alternatív módszereket javasol az irányelv. Tízből nyolc alkalommal ö, valamilyen egér vagy patkány a kísérlettárgya, a többi esetekben pedig ö, főemlős. Fel szeretném hívni a figyelmüket arra, hogy tényleg mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy alternatív megoldást találjunk, de tudjuk, hogy vannak esetek, ahol pillanatilag nincs alternatív megoldás. És Ferrer asszony is elmondta, hogy amikor az AIDS kutatásokról van szó, vagy az idegrendszeri betegségekről, mint például az Alzheimer, a Parkinson-kor, hát bizony szükség van arra, hogy főemlősökön is kísérletezzenek. Úgyhogy az MV-nek azt szeretném elmondani, hogy vagy fel szeretném hívni a figyelmét a kockázatokra, egy olyan politika kockázataira, amely arról szólna, hogy keressük a főemlősök második generációját a kutatásokhoz. A valóságban a második generáción folytatott kísérletek előnyeit még nem igazán tapasztalták, és ami a szocializációs kérdést illeti, tulajdonképpen az állatok körülményeinek javítását célozta meg, akiket kísérleti célokból akarnak felhasználni. Ha viszont az európai ö, kutatóközpontokkal képviselővel tárgyalunk, egyáltalán vannak még olyanok, azt mondják, hogy az állatok jólétének biztosítása elsődleges számukra. Mert a stressz alatt levő állatok ö, eredményei egyáltalán nem jók, nem lehet felhasználni őket. Úgyhogy nagyon fontos, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy az az állat, amelyen kísérleteznek, ne szenvedjen. Tehát figyelembe veszik már a kezdet kezdetén azt, hogyha fájdalmat érez az állat, és a lehető legjobban tiszteletbe tartják azt, hogy a jólétét biztosítsák. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt fontos elmondani. Ez annál is inkább fontos, mert lehetővé kell, hogy tegye számunkra azt, hogy Európában ö, favorizáljuk ö, ezeket az állatkísérleteket, ahol nálunk fontosak a környezetvédelmi, egészségügyi normák. Mert ha nem tesszük lehetővé az európai állatkísérleteket, akkor ezeket az állatkísérleteket, ahogy már most is sajnálatos módon harmadik országokban fogják végezni, például Ázsiában, anélkül, hogy a feltételeket, a körülményeket ellenőrizhessük, az állatok jólétét, akiket, amelyeket felhasználnak itt a kísérletekben. Enélkül nem lesznek jó eredményeik. Tehát maradjon meg Európában az állatkísérlet, mert így ellenőrizni tudjuk, és azok a normák, amelyeket az irányelvben megfogalmazunk, mindenképpen figyelembe legyenek véve, és az állatok jóléte is, mégpedig maximálisan. Tehát, hogyha például szisztematikusan olyan politikát folytatunk, hogy a második generáción ö, kísérletezzünk, megkétszerezni az állatok tartásának számát az elkövetkezendő tíz év alatt. Ez azt jelenti, hogy óriási tőkenövelésre volna szükség, ezt az állattenyésztők egyszerűen nem tudnák finanszírozni, hiszen nem tudnak már az amerikai és a japán konkurenciával versenyezni. Úgyhogy figyeljünk oda arra, hogy a lehető legjobb feltételeket biztosítsuk az európai földön végzett kísérleteknek a hímeket masszívan ö, eutanáziának vetik alá, mert egy hímet használnak tíz nőstényhez. Úgyhogy sokkal több a hím. Tehát gondolkodjunk el azon, hogy mit akarunk kérni itt az irányelvben. Említettem az ipari tevékenységek delokalizációjának ö, nehézségét Brazíliába, Kínába, Szingapurba a kísérletekkel, kemény ö, adminisztratív költségekkel, figyeljünk oda az állattenyésztésre, az állatok tartására a laboratóriumokban. Amikor a kutatókkal a, beszélünk, mindig azt mondják nekünk, hogy nem akarják, hogy szenvedjenek az állatok. Egyáltalán nem ez a céljuk, ellenkezőleg Nos, ennyit szerettem volna elmondani, és emlékeztetnék arra, hogy a főemlősöket igen, föl lehet használni őket. Eh, hála Istennek csak 0,1%-ukra van szükség a, a bio a eh, gyógyszerészeti eh, kísérletekben, és vitathatatlan az elényük, nem lehet az európai kutatást ö, ilyen ö, nehéz körülmények közé helyezni. Köszönöm. Tanis volt. Köszönöm szépen, most Boris úr következik. Chairman, it's, um... Elnök úr, erős a vita, és uh, múltban is ugye már megvizsgáltuk a kozmetikai termékeket, akkor is megpróbáltunk uh, egész sikeresen parlament részéről megpróbáltuk a kozmetikai cikkek esetében az állati tesztelés végrehajtását megnézni. Természetesen itt nem ugyanarról van szó, hiszen most emberi orvoságok kísérletezéséhez, illetve más kezelések kísérletezéséhez felhasznált állatokról van szó. A kozmetikai cikkeknél ugye azt mondhattuk, hogy elfogadjuk, hogyha végül hogyha nincs lehetőség arra, hogy új generációs rúst állítsanak elő állatesz nélkül, akkor azt mondtuk, hogy jó, hát akkor ne gyártsanak olyan rúst. Azt is mondhattuk, hogy ha az állati tesztelésnek a kockázata, hogy az kikerüljön külföldre, hogyha ez fölmerülne, akkor esetleg megváltoztatnánk a szabályozást, és nem a kutatást kontrollálnánk, hanem szigorú szabályokat vezetnénk be import tekintetében. Hát az orvosságoknál ez nem lehetséges. Nem mondhatjuk azt, hogy ha mi ezt itt nem engedjük meg, akkor majd külföldön fogják elvégezni, és akkor azt most nem mondhatjuk, hogy jó, hát akkor majd nem engedjük be azokat a gyógyszereket az EU-ba olyan gyógyszereket, amiket EU-n kívül engedélyeznek, ugye felmerültek ennek az okai, ezeket végighallgattuk. Ez, ezzel az Európai Uniós betegek érdekeit sértenénk. Tehát ez a téma sokkal komplexebb, de úgy gondolom, abban mindannyian egyetértünk, hogy csökkenteni kívánjuk, azt akarjuk megcélozni, az tesztek számának csökkentését célozzuk meg, ez a három cél egyike, ezt tudjuk, ezzel mindannyian egyetértünk. Azzal is egyetértünk mindannyian, hogy erősebb állatjóléti szabályokat kívánunk látni, tehát a, a teszt alá vetett állatok jólétét jobban kívánjuk védeni. A legtöbb tesztet egyébként, ahogy hallottuk, egéren és patkányon végzik, talán nem ugyanolyan szintű támogatást kapnak, mint a főemlősök, főemlősök közel állnak hozzánk, és ezért itt érzelmi szempontok is szerepelnek. Természetesen tudományos szükség van az, ők felhasz, az ő felhasználásukra, kutatási célokra. Amikor a parlamentben vitát folytattunk, illetve nyilatkozatokat tettünk, akkor egyértelmű volt, hogy nem akarjuk azt, hogy emberszabású majmokon kísérleteket folytassanak, és nem akarjuk azt, hogy vadállatokon folytassanak ilyen kísérleteket. Ahogy most megint hallottuk, az emberszabású majmok száma minimális az ilyen kísérletekben. Azt hiszem, hogy a 30-as években használtak utoljára hazámban emberszabású majmot ilyen kísérletekre, úgyhogy ennek nincs tömeges használata, ezt, ezt elég könnyű ezt a célt elérni. Nagyon egyértelmű, tehát a vadállatok esetében a kérdés. Viszont, hogyha bizonyos kérdésekre akarunk választ kapni, csökkenteni kívánjuk ugye az teszt alá vetett állatok számát. Akkor viszont föl, meg kell válaszolnunk azt a kérdést, amit a tudósok föltesznek a számunkra, illetve a kutatócégek, stb meg kell válaszolnunk a kérdéseiket. Az egyik ilyen kérdés, hogy mi bizonyítja a reprodukciós képességet a második generáció, harmadik generáció esetében, és az a javaslat merült föl, hogy ezt lehetne csökkenteni. Tehát ha ez így lesz, akkor egyértelműen kell fogalmaznunk egy sor témában, amikor meglátogattam olyan központokat, amelyek állati kísérleteket folytatnak. A két olyan dolog, ami nagy benyomást tesz az emberre, és ami egyébként Európa szerte általános igényként kéne, és általános előírásként kéne, hogy éljen. Az egyik a, a állatjólét abszolút kritériuma, Francis Grosset említette ezt, jó gyakorlatokat láttam erre vonatkozóan. Hát láttam kevésbé jó gyakorlatot is ilyen tekintetben hasonló módon. A jó gyakorlat része, hogy kutatást végző cégek egy független emberre vagy cégre bízzák az egyes kutatási igényeknek a felügyeletét. Talán ezt is be lehetne venni az intézkedés csomagba. Vagyis van egy tényleg független, objektív feladat vagy kihívás, amikor állat tesztelést kérnek, igényelnek, és hogyha elfogadott az, hogy választ kívánok adni a feltett kérdésre, akkor le lehet folytatni ezt a kísérletet. De ez valamilyen garanciát ad arra, hogy komolyan vesszük tényleg az állattesztek csökkentésének a célját. Természetesen továbbra is nyomást kell gyakorolnunk az európai a kutató cégekre, intézményekre, kutató személyekre azért, hogy mindig is keressék az alternatív lehetőségeket az állattesztekhez képest. Ez volt az az elv, amit a kozmetikumok esetében is követtünk, vagyis a nyomás folyamatosság kell tennünk, és mivel a kozmetikai termékeknél a cégek elfogadták ezt, a, és együtt dolgoznak a bizottság a parlamenttel, azon, hogy alternatívákat keressenek. Ugyanezt kell bevennünk ebbe a témába is. Még egy kérdést szeretnék föltenni a bizottságnak. A életet veszélyeztető vagy korlátozó klinikai feltételek. Ez a mondat szerepel a szövegben, és tehát ilyen esetben lehetne például cukorbetegség és egyéb súlyos betegség esetében ilyen kutatásokat végezni. Én ebben nem vagyok biztos. Szeretnék pontosan tudni, hogy, hogy ez a, az életet veszélyeztető vagy korlátozó feltétele, ez mit jelent? Lehet, hogy nem is életveszélyt hát például a, a cukorbetegség az, az nem veszélyezteti az életet, de korlátozza, az biztos. Úgyhogy meg kéne nézni, hogy mik kerülnek bele ebbe a kategóriába. Itt is az egyik aggály így szerepel ebben a definícióban. És még egy dolog, amit szeretnék biztosan látni, mert nagyon sok kérdés van függőben, a jelentésben is, meg a, a vita során is felmerült, hogy mindenképpen be kell ebbe építeni azt a lehetőséget, hogy folyamatos, mondjuk 5 évenkénti felülvizsgálatot végezhessünk arra vonatkozóan, hogy mi történik, milyen eredményeket értünk el, mik a hatásai az új irányelvnek, és akkor a jövőbeni parlamentek pontosan meg tudják vizsgálni ennek az eszköznek a hatékonyságát. John Bowes. Köszönöm szépen John Bowisnak, most pedig Thomas Ulmer kapja meg a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen ez egy nagyon nehéz vita, amikor még nem ismerjük a tisztelt kollégáknak a módosítóit. Nem hiszem, hogy jó az, ahogy most eljárunk. Nem jó az, hogy csak angolul lehet benyújtani a módosítékat. Ez eléggé diszkrimináló azok számára, akik ezt a nyelvet nem igazán ismerik. Nem hisz, igazán látom annak a szükségességét sem, hogy most valamit nagyon sürgősen elfogadjunk. Több mint húsz éve életben van már ez az irányelv, nem hiszem, hogyha most egy-két hetet még hozzáadunk, az olyan sokat számítani. Tartalmi szempontból elmondhatom, hogy nagyon foglalkoztam Németországban, nagyobb egyetemeken a kísérleti laborok, laboratóriumoknak a helyzetével. Nagyon sok illetékesség találkoztam, beszéltem velük, és úgy gondolom, hogy tényleg nagyon nagy színvonalon és nagyon etikusan bánnak a kísérleti állataikkal. Nagyon fontos az, hogy nem szeretnének ők sem állatkínzást, de azt sem szeretnék, hogyha teljesen kizárnák a, az állatkísérleteket. Fejenként az életünkben két kísérleti állatot használunk fel, Ezek azok az adatok, amelyek ismertek az Európai Unióban, és tulajdonképpen erről beszélünk. A vita természetesen érzelmekkel teli lesz, hiszen az állatok genetikailag és érzelmi szempontból is közel állnak az emberekhez, de továbbra is nagyon kevés rendelet van, előírás van a kísérleteket illetően és nagyon kevés az olyan kísérlet, ahol le lehet mondani az állatokról. Két dolgot neveznék meg, például az oltóanyag előállítása a hepatitisnál, itt sem lehet főemlősök nélkül biztonságosan előállítani a gyógyszert. A második eset például a különböző sebészi eljárások kidolgozásának például sertéseket alkalmaznak. Tehát mindenképpen határokat kell meghúznunk, olyanokat, amelyek korrektek tudományos szempontból és etikailag is elfogadhatóak. Nagyon nehéz az, amikor azt látjuk, hogy a definíció értelmében ben komitológiai eljárással fognak dolgozni. Azt is problémásnak látom azt, hogyha öt éves határidőt szabunk meg, ez nem felel meg az esély egyenlőségnek. A nagyobb probléma számomra az, hogyha túlságosan szigorúan járunk el, és így sem az állatvédelem, sem pedig a ö, tudományos élet számára nem sikerül majd előnyöket elérnünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Ulmer úrnak. Karenin Lukász következik. Thank. Köszönöm szépen. Köszönöm Vácsa asszonynak ezt a nagyon jó előadást és jelentést, elnézést, hogy lemaradtam az elejéről. De Jackson asszony honfitársamét hallottam, úgyhogy szeretnék csatlakozni hozzá. Mert egyetértek azzal, hogy a módosító indítványok nincsenek más nyelven lefogalmazva, ez sajnálatos. Maga az az elképzelés, hogy így fel lett gyorsítva ez az egész folyamat, amit meg kellene kérdőjelezni, végül is Neil Parrish, az Agribizottság elnöke elmegy az alsóházba, és ezért belülről is, kívülről is nyomást gyakoroltak rá, hogy sürgősen vizsgáljuk felül ezt az irányelvet, hogy nagyon örülök, hogy végre megszületett a javaslat a bizottság részéről, és remélem, hogy időben sikerül elvégeznünk. A másik dolog amiben csatlakozni Jackson asszonyhoz, és nagyra értékelem, hogy ez kényes kérdés mindenki számára, hogy el kell szakadnunk attól a fajta gondolkodástól, hogy ellentmondás legyen az emberi egészség és az állatok védelme között. Az állatkísérletek nem mindig a legjobb kísérletek az emberi reagálás szempontjából. Nagyon sok példa van arra, amikor a laboratóriumok, amikor embereken is kísérleteztek az állatkísérletek után, és nyilván az állatokkal nem sikerült jó eredményt elérni, mert az emberek is meghaltak. Olyan példái is vannak a gyógyszereknek, amelyek nem kerültek a piacra csak sokkal később, mert ellentétes reagálást ellentétesen reagáltak az állatok, úgyhogy így nem is kísérleteztek emberekkel. Na most, ha részletesen megvizsgáljuk az állatkísérletek, azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokáig tartanak, és vannak olyan eredmények, amelyek olyan 50-50 eredményt szülnek Úgyhogy ha az ember ugyanazt a tesztet kétszer próbálja meg, akkor 50%-os esélye van annak, hogy ugyanarra az eredményre jut. Úgyhogy esetleg akár föl lehetne dobni egy érmét is, egy csomó pénzt és állati szenvedést lehetne ezzel megsporolni. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt lehet alternatívák támogatását esetleg elképzelni, mind az állatok, mind az emberek számára, és nagyon sok ilyen van. De fel kell gyorsítanunk a kutatást, illetve az értékelést, azt az időt, amikor piacra kerülhetnek mindezek. Azt hiszem, hogy Marcsa asszony jelentése ebben segít, és megtöbbentett Bowis úr, amikor azt mondta, hogy nyomást kell gyakorolnunk abból a célból, hogy gyorsabban legyenek alternatív megoldások. Nem igazán ezt javasolja, azt hiszem, a bizottság, mert nem elegendő az ösztönző, hogy ezek az alternatívok megszülessenek. Úgyhogy valamilyen más módon kell megtalálnunk a gyorsítás módját. Egy módosítót meg is fogalmaztunk azzal a célral, hogy ne csak nemzeti alternatív módszerközpontokat, hanem európai koordinációs központokat is hozzunk létre az alternatív módszerek elérése céljából. Hiszen 12 millió állatot használtunk 2005-ben, és 80-90 százalékuk, a többségük általában állatkutatás, állatorvosi kutatásokhoz kerültek felhasználva és az ECVAM az európai alternatív módszerek validálásának központja nem foglalkozik ezekkel a kutatási területekkel. Úgyhogy szerintem minden egyes állatokra vonatkozó folyamatokra ki kellene, hogy terjedjen mindez, nem csak az ECFAM által központba állítottakra. Nagyon jó lenne, hogyha ezek a központok az alternatív megoldások kidolgozását és alkalmazását támogatnák tagállami, nemzeti célon, és a nemzeti központok módszereit próbálhatnák ki, rendszeresen konzultálna az érintettekkel, és felgyorsítaná azt a folyamatot, amit mindannyian alig várunk már így aztán nem kerülnének túl hamar a piacra másfajta módszerek. Úgyhogy még egyszer köszönöm a jelentést, és remélem, hogy hatékonyan fogunk tudni dolgozni. Köszönöm. Ja, dank u wel. Dan tenslotte mevrouw Dagmar Rood-Berend. Köszönöm szépen, és végezetül pedig Dagmar Rood-Berend következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Igazából nem is kellene beszélnem ma, de hát nem bírom ki hangszalag gyulladásom van, emiatt ilyen a hangom. Tudják, hogy már 15 éve, vagy akár több ideje is azon vagyok, hogy a kozmetikumok esetében betiltsák az állatkísérleteket, és ezt mindez önök támogatásával tettem, ugyanis nagy különbséget jelent a termék, abból a szempontból, hogy használtak-e az esetében állatokat vagy sem. És jó okból tettem ezt, mindig is azt mondtam, hogy az orvosságok esetében az állat kísérleteket nem fogom betiltatni, azért nem foglalkozok azzal, mert nem vagyok nem szeretnék egy olyan helyzetbe kerülni, hogy mi itt a között döntsünk, hogy milyen betegség az, amelyek számára lehetséges az állatkísérlet, és mely betegségek számára nem. És nagyon sok mindent hallottam ma ezzel kapcsolatban a vita során. Nem szeretnék arról vitázni, hogy mi az, amelyik életveszélyes, vagy az életminőséget befolyásoló betegség. Nem szeretnék egy páciens elésem állni, vagy egyetlen szervezet elésem állni, és azt mondani, hogy igen, tudom, hogy a gyerekeik egy súlyos betegségben szenvednek, de mi meg tudjuk, akadályozzuk a gyógyszer kifejlesztését. Nem csak a 3R esetében ö, kell eljárnunk. Teljes mértékben egyetértek Jackson asszonynal. Úgy gondolom, hogy Európai Unióban vannak vizsgálatok, ellenőrzések, ez nagyon jó, de naív is ezt még az élelmiszer területen sem tudjuk elvégeztetni rendesen ezeket a vizsgálatokat. Nem sikerül ezeket az ellenőrzéseket elvégeztetni és más területeken sem fog sikerülni, és naív azt gondolni, hogy majd pont most a laboratóriumok elnezésénél sikerül ezt elérnünk. Ez egy jó ö, kezdeményezés, de hát erre egy ország sem fog kiadni pénzt. Tehát mit tehetünk? Úgy gondolom, hogy Murka asszony jó kezdeményezést tett, de számomra néhány elképzelés egy kicsit túlzott És ezt azért mondom, mert arról beszélünk, hogy szeretnénk bizonyos betegségeket meggyógyítani. Hogyha in vitro meg tudjuk gyógyítani ezeket a betegségeket, ez jó, de amíg ez nem sikerül, addig rá leszünk arra kényszerítve, hogy állat kísérleteket alkalmazzunk, de a lehető legjobban azt szeretnénk elérni, hogy ezek az állatok lehető legkevesebbet szenvedjenek, pont ez a célja 3R-nek. Végezetül pedig Caroline Lukásznak mondanám, hogy nem volt itt az elején, tehát nem hallhatta, hogy nem arról van most szó, hogy a módosítók csak angolul vannak meg, hanem inkább arról van szó, hogy mindannyian mindannyiunknak angolul kell benyújtanunk a módosítónkat. Kicsit sajnálom azt, hogy egy olyan javaslat, egy olyan bizottsági javaslat, amely már november óta megvan, nem került hamarabb eh, megvitatásra, azért, mert két szabizottság vitatkozott a kompetencián. Aki érdeklődött a téma irán, az már gyorsan meg tudták nézni, és nagyon sajnálom, hogy nincs elég időnk, függetlenül most eh, a hatásköri vitától. Én is helytelenek tartom azt, hogy eh, az Agri kapta meg itt az illetességet, illetékességet. Ez mindenképpen egy tanulság számunkra, majd figyelnünk kell a következő eh, jogalkotási periódusban, mi történik a hatos függelékkel. Végezetül pedig az európai centrumokat illetően az ECFAM és az ECFAM létezésért sokáig küzdöttem. Nagyon ismerem a problémájukat. Ez egy nagyon súlyos harc azért, hogy pénzt kapjanak, know-how-t kapjanak, és ezen a vékony, illetve keskeny úton egyensúlyozzanak a tudományos az ipar között, azt hogy most egy újabb európai centrumot hozzunk létre, én ezt teljes mértékben elképzetlenek tartom. Az ECFAM-ot kellene erősítenünk, de arról kell gondolkodjunk, hogy hogy eh, hogyan lehetne ezt erősíteni, Tudjuk, hogy milyen sok pénz az EGFAM számára a költségvetésben. Lehet, hogy most ez a közlemény előtt zajlik, és ez egy újabb lendületet ad majd. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy kevesebb állatkísérlet legyen, akkor az egyik, egyetlen lehetőség az az, hogy in vitro módszereket támogatunk, alternatív módszereket, de hogyha már 50%-ban sikerül ezt elérni, vagy 70%-ban, már óriási eredmény, szükség van a gyógyszergyárak erővezetésére, illetve az Európai Unió erővezetésére is. Köszönöm szépen Ruth Bérent asszonynak, és jobbulást kívánok a hangjának, és főként nyugalmat kívánok önnek. Most akkor lezárom a hozzászólók listáját, és rátérünk az Európai Bizottság képviselőjére. Schoenmaker asszony. önni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak ezt az erős vitát, ahogy Bajusz úr mondta, minden esetre kilenc és fél oldalas feljegyzést készítettem már eddig is, és megpróbálunk ezekre mindenképpen reagálni. Természetesen nem tudok mindenre részletesen kitérni, ami elhangzott. Először is elmondanám, hogy a szakbizottsági vita nagyon jól tükrözi az érdekelt felekkel folytatott viták menetét, ugye a bizottsági javaslatóra vonatkozóan, és ahogy azt is nagyon, lehet, nagyon jól lehet tudni, hogy a bizottságon belül is hasonló vita folyik. A vita ténylegesen arról szól, ahogy ez elhangzott, hogy az érdekek közötti egyensúlyt kell megtalálni, nem szabad ellentmondásos szabályokat felállítani, és egy irányelvbe kell csoportosítani az szabályokat. Természetesen az egyik célunk az állati jólét védelme, de mindezt úgy kell megtennünk, hogy az európai kutatást ne károsítsuk, és ne legyenek ennek negatív hatásai se a betegekre, se a gyógyszeriparra amikor a kutató és a gyógyszeripar könnyen talál megoldást Európán kívül, mert az természetesen nem kívánjuk támogatni, hiszen ott alacsonyabb standardok érvényesek, és kikerülne az ellenőrzésünk alól. Persze nagy kihívást jelent az egyensúly megtalálása. Válaszomban szeretném azt kiemelni, hogy egy sor elemet vezettünk be, azért, hogy biztosítani tudjuk az állati jólét fokozását. A kötelező engedélyezés minden projekt, minden terv esetében, és etikai értékelés, ez is minden egyes projektre vonatkozik. Természetesen ez egy teher az ipar számára, az intézmények számára, és ezért megpróbáltuk egy racionális megközelítést alkalmazni, és esetleg olyan rendelkezéseket próbálnánk hozni, hogy az engedélyezést egyszerűsítsük, például csoport egy engedélyezéseket alakítsunk ki, vagy pedig az eljárásokat úgy egyszerűsítsük, hogy ha például 30 napon belül nem adják ki, akkor ezt elfogadásnak kell tekinteni. Növelni kell hasonló módon az átláthatóságot, ez is számunkra hasonló kulcskérdés. Az irányelvben egy sor javaslat szerepel erre vonatkozóan. Kiemelném azt, hogy a nem technikai ö, projekteket is be kell nyújtani, illetve az utolagos projektértékelést is el kell végezni és közzétenni. Ha megengedik, az általános megjegyzések után szeretnék néhány konkrét témára is reagálni. Lehet, a legtöbb témát szeretném lefedni, de, de erre most sajnos nincs időnk, hogy ezeket részletesen kifejtsem, ezeket a témákat. Több megjegyzés hangzott el a tiltás tekintetében, az emberszabású majmok felhasználásánál, illetve a nem emberi főemlősök felhasználására vonatkozóan is. Ahogy láthatták, a bizottsági javaslat nem célozta meg ennek a letiltását, de nem tartottuk racionálisnak, és ezt több hozzászóló is elmondta ma délután, hogy örökre lezárjuk a lehetőséget a kutatások előtt, hiszen nem akarunk olyan helyzetet kialakítani, amikor emberi életeket kelljen föláldoznunk azért, mert azt mondanánk, hogy semmilyen körülmény között sem lehetséges ilyenfajta teszteket végezni. Az emberszabásról majmokra vonatkozunk. Tehát van egy védzáradék, ez azt jelenti, hogy ha a kutatást el kell végezni, akkor kivételes körülmények között kell ezt lefolytatni, ez az irányelven szerepel, és engedélyre van szükség a bizottság számára. A bizottság csak akkor adja ki az engedélyt, hogyha komitológiai eljárás lefolytatja a parlamenttel. Tehát elég vételadék szerepel ebben az eljárásban. Azért, hogy az állatjólét szempontjából megfelelő eljárások történjenek. Több hozzászóló beszélt a nem emberi felmérésekről végzett tesztekre, és ezeknek a nyomon követésére. Mi a tudományos bizottságoktól még nem tudtunk pontos határidőt kapni, úgyhogy továbbra is szükségesek lesznek ezek a tesztek, és olyan helyzetet kell kialakítanunk, hogy a lehető legkevesebb nem emberi filmöst használjanak föl, de amennyire amennyiben erre szükséges van, ezt engedélyeznünk kell. Bolszúr is erről beszélt és kérdezte, hogy mit is jelent pontosan ez az életet veszélyeztető és korlátozó feltételek. Nem definiáltuk ezt a, az irányelvben, de több jogalkotási eszközben szerepel ez a kifejezés, és nem csak a gyógyászati témákban. Egyébként a preambulumban, a preambulumban egy részletes leírás adunk erről, és megpróbáljuk meghatározni ezt úgy, hogy olyan feltételek, amelyeknek jelentős hatása van a beteg napi életére. Úgy gondolom, hogy megfelelően szigorú, és ugyanakkor rugalmas is ez a definíció, hiszen erre van szükség ebben az esetben. Több megjegyzés hangzott el az ellenőrzés tekintetében. Az irányelv célja, hogy az ellenőrzési rendszert jelentősen szigorítsa a jelenlegi helyzethez képest. Jelenleg rendszeres ellenőrzést tartalmaz az irányelv, ez lehet 5 éves, lehet 10 éves, viszont az új irány szerint évente kétszer kell a nemzeti ellenőrző intézménynek ellenőrzést végeznie persze elhangozott az is, hogy ez nem elégséges, hogyha ez fog kiderülni, hogyha Európai Uniós szintű ellenőrzésre van szükség azért, hogy a nemzeti ellenőrzést ellenőrizzük, akkor azért vitába szállnék azokkal, akik azt mondják, hogy reálisnak kell lennünk. Hát először én azt mondom, nézzük meg, hogy működik. Most a javaslatban szerepel az ellenőrzés, hogyha ez nem lesz elégséges, akkor esetleg egy újabb, igen, EU-s szintű ellenőrzési rendszert is be tudunk vezetni. Több megjegyzés hangzott el az osztályozási kritériumokra vonatkozóan. Ebben most nem megyek bele részletesen, annyit mondanám, igen, ezt bevezettünk egy osztályozási rendszert, többféle jelentési kötelezettséggel, egyéb kötelezettségekkel minden egyes osztály esetében. Pontos osztályozás még az irányomban nem szerepel, de szeretnék két dolgot kiemelni ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy az EU kutatási közösségben általánosan elterjedt, hogy mit jelent az, hogy egy komoly eljárás, vagy egy közepes eljárás, és a szürke területek is le vannak fedve. Úgyhogy a bizottság egy szakértői munkacsoport munkát indította be, és mire az irányelv majd hatályba lép, és lejár a végrehajtási időszakra megadott határidő, addigra egy komitológiai eljárást fogunk lefolytatni azért, hogy a parlamentek közösen pontosítsuk ezt a, ezeket a kritériumokat. Mi is volt még? Több megjegyzés hangzott el arra vonatkozóan is, hogy az adatcserét, információcserét ki kell, erősíteni kell az állati tesztekre vonatkozóan is. Ez már egy trend az EU jogalkotásban, ezt például a növényvédőszerek esetében is bevezettük. Értékelésünk szerint az ilyen rendelkezés talán inkább az ágazati jogalkotási eszközökbe kell bevenni, mert ott lehet pontosítani, hogy hogyan is működjenek ezek az információs rendszerek. Azt hiszem már is letelt az időm, de ha megengedi elnök úr, akkor még egy néhány szó avval kapcsolatban, hogy az F2-es irányba elmozdulunk. Elhangzott támogatása a bizottsági javaslat mellett is, meg elhangzottak aggályak is a kutatási közösség érdekében. A bizottsági javaslat elképzelése az, hogy figyelme kell venni ezeket az elemeket. Megpróbáltuk figyelembe venni ezeket méghozzá úgy, hogy először is a második generáció felé ösztönözzük az elmozdulást, vagy akár még tovább is, de a tagállamok a nem emberi felelősök esetében szabad teret kapnak, és az kereslet a tekintetében is van mozgástér. Ez azt jelenti, hogy az irányelv rendelkezéseit fölül lehet majd vizsgálni, hogyha a jelenleg kialakított szabályok nem lesznek megvalósíthatók. Határidőket írunk be szakértői csoportban, az ipar és az állatjólét érdekeit képviselők is szerepelnek, és mindenképpen figyelembe kell venni az állatoknak a szaporodási idejét is, illetve az F1, vagyis első generációs állatok esetében is már figyelembe veszük a rendelkezésre álló állatok számát. Egyelőre ennyit szerettem volna mondani, természetesen följegyeztük az összes hozzászólást, és a, értjük, hogy ösztönözni kellene a bizottság szerint az alternatív módszerek kialakítását. Az irányelvben már szerepelnek ilyen jellegű intézkedések, például a nemzeti referencia laboratóriumok felállítása, amelyek koordinálását a bizottság fogja végezni. Az ECFAM kapcsolatban mindegyen tudják, hogy része az Európai Bizottság kutatási központja tevékenységnek, úgyhogy a koordinációs munkáról, amikor beszélünk, akkor mi mindig az Equamra gondolunk. Végül annyit mondanék, hogy többen tudják, hogy a bizottság december vége felé számolt be a vállalások teljesítéséről, a parlament májusi teszt módszerekre vonatkozó állásolására tekintetében. Egyébként az átláthatóság a tesztmódszerek esetében, és az értékelési módszerek fölgyorsítása volt a két cél. Elnök úr, tudom, hogy egy sor konkrét kérdéssel nem reagáltam, nem válaszoltam, de eh, ahogy mondtam, eh, nagyon szívesen eh, hajlandó vagyok tisztázni a felvetett kérdéseket, hogyha ezt bárki konkrétan kéri. Köszönöm. Well, mevrouw Jackson heeft om... Köszönöm szépen, Jackson asszonykért kért még szót, tessék. Úgy gondolom. Nyilván megkönnyebbülnek, Hogyha elmondom, hogy most már csak az időzítésről szeretnék valamit tudni, hogy a tanácsendökségének milyen tervei vannak, mikor kívánják az első olvasatban elfogadni, és remélik, hogy sikerül megegyezni első olvasatban, ami egyáltalán nem kívánatos. Úgyhogy a tanács hogyan időzít? Ez a kérdésem. Mevrouw, ő helyes volt. Öné a szó azt néztem, hogy van-e itt valaki a tanács részéről, de hát nem igazán látok senkit. Nem tudom, ez a válaszom. Jelenleg még nem kezdtük meg a tanácsban a tárgyalásokat. Úgy gondolom, hogy az hétvégén, vagy a következő héten kezdjük meg. Mindjárt bemutatják itt nekem a papíron. Két ülést irányoztak elő a két illetékes szakmunkacsoportban, de még nem kaptunk az elnökségtől semmilyen utalást arra, hogy mi lesz a prioritás, és nem igazán hallottunk még az első olvasatban történő megegyezésről sem. Hova sietünk, elnök úr, kérdezi Jackson asszony. Ho- hova sietünk? Minek ez a sietség? Elnök, azért sietünk, mert nem akarjuk elveszíteni a befolyásunkat, és szeretnénk hatással lenni az Agri Szakbizottság vitájára. Ez az oka annak, hogy sietünk. Semmilyen mások nincs rá. De tudjuk, hogy az Agri Szakbizottság ezt nem fogja figyelembe venni, mondja Jackson asszony. Bizonyítsák be, hogy majd figyelembe veszik -e ezt. Elnök Murko asszony fogja lezárni a vitát. And thank you to all speakers. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm minden hozzászólónak a véleményét. John Bowis kollégámnak a szavait fogom használni. Szlogánné fog ez válni az általános megjegyzéseim tekintetében. Tartsuk nyomás alatt az ipart azért, hogy alternatív módszereket alkalmazanak az állati tesztekhez képest. A kérdés az, hogy hogyan tesszük ezt meg? Hogyan tudunk nyomást gyakorolni rájuk? A mai vita nagy részét úgy tudnám összefoglalni, hogy két dolgot többször hallottam a vita során. Az iparképviselői részéről is, és a kutatási közösség részéről is. Az ipar maga is próbálja csökkenteni és helyettesíteni az állati teszteket, hiszen ezeknek a költsége, az alternatív megoldások költsége alacsonyabb. A jogalkotó jogalkotói ösztönzése nincs szükség. Maga a tudományos világ már dolgozik a tesztek csökkentésén, illetve helyettesítésén. Ez egy rossz szempont. Mindennyian egyetértünk abban, hogy forrásokra van szükségünk, új gyógyszerekre van szükségünk, újfajta eredményekre van szükségünk a kutatás részéről, főleg a gyógyszerkutatásban, viszont nem értünk egyet a módszerben. Milyen módon tudjuk ezt a célt elérni? Elismerjük teljes mértékben, főleg a gyógyszeripar által megtett erőfeszítéseket a 86-tól kezdve, de más területeken azt láttuk, konkrétan gondolok a kozmetikai cikkekre, hogy az európai jogalkotó tényleg ösztönző szerepet játszhat, amikor csökkenteni kívánjuk az állati teszteket. Nekünk van elképzelésünk arra vonatkozóan, hogy ezt hogy lehet megvalósítani. Természetesen vannak eltérések más területekhez képest. A másik elv az főemlősök, a másik elv, ami elhangzott, hogy a főemlősökkel kapcsolatos tesztelésre szükség van etikai és egyéb szempontokat a veszélyeztetett fajok esetében természetesen figyelembe kell venni, ugyanakkor szükség van rá ezekre a tesztekre az új gyógyszerek kikísérletezése során. Az etikai szempontot szeretném most hangsúlyozni. Nagyon sokat olvasunk mindannyian a fejlődésről, az evolúcióról, és az antropológia területén is vannak még tartalékaink, hiszen a főemlősök agyának a fejlődése is jelentős volt. Sokat tudunk, még többet tudunk a, például a szociális viselkedéséről, a nem emberi főemlősekről, a agyképességeikről, és ők is ugyanúgy szenvednek a fájdalomtól és az elszigeteltségtől. Ez egy olyan szempont, ami ma senki nem hangsúlyozott. Nagyon sok etikai ok van, ami miatt korlátozni kell a gyógyszerkutatást. Például sokkal jobb gyógyszerek és sokkal hamarabb rendelkezésre állhatnának az ősejt kutatást engedélyezni. Miért nem engedjük meg? Ez etikai, ez etikai kérdés, hiszen bizonyos szabályokat kialakítottunk az emberiség szintjén, és ezekből nem akarunk engedni ebben az esetben. Nem ugyanaz persze, de egy kicsit szeretem volna a filozofikus aspektusát is bemutatni a véleményemnek. Ma sokkal inkább képesek vagyunk erre, mint mondjuk száz évvel ezelőtt. Például az Alzheimer kutatás a főemlősöknél folyik, és ezek az állatok szenvednek, és az a módszer, ahogy a főemlősöket használják a kutatások során, Ez sokszor nem elfogadható. Ez lenne az etikai szempont, de vannak más szempontok is. Megemlíteném, hogy két fő tesztterület van, a szabályozási tesztek, ez a nagyobb terület egyébként, tehát a laboratóriumi tesztelés, a folyamlások területén az egyik jelentős terület, és a másik pedig az általános új gyógyszerek kutatása területén alkalmazott tesztelés. Az első terület elsősorban a neurológiai kutatást érinti. Tudjuk, hogy súlyos szenvedést okoz az állatoknak elektródákat vezetnek be, és más készülékeket az állatok fejébe. Ugyanakkor ezeket alapkutatásnak kell tekintenünk, és hát nem igazán tudjuk, hogy ezek az alapkutatások valójában bármilyen eredménnyel járni fognak-e az emberi gyógyászat területén. Szeretném azt is kiemelni, hogy modern technikák állnak a rendelkezésünkre, amelyekkel megvan annak a lehetősége, hogy nem invazív módon vizsgáljuk az emberi agyat, és például az elmebetegségek, a neurológiai betegségek, látási, hallási, beszéd képességeket lehet így vizsgálni, és itt közvetlen adatokat lehet szerezni, közvetlen információkat, és a betegek is el tudják mondani, hogy mit éreznek 2008-ban az Európai Parlamentben egy konferencián bemutatták, hogy az emberi betegek vizsgálattával milyen eredményeket lehet elérni. Ugyanolyan szintű eredményeket lehetett elérni a nem invazív módszerekkel, mint az invazív módszerekkel, és az első, tehát az emberi kísérletek abszolút konkrét eredményeket adnak. Hát, hogyha nincs szüksége ezekre a kísérletekre, akkor miért végezzük el ezeket az állatokon? Ez szerintem a kérdés. Szeretném azt is kiemelni, hogy a főemlősök általában a tesztelés utolsó fázisában szerepelnek, és A rákcsalapon kívül a más emlősök ellen végzett kutatásokat követi a főemlősökön végzett tesztelés. Ez azt jelenti, hogy több ezer kisebb állat már meghalt ugyanannak a termétek, a kikísérletezése miatt, amikor sor kerül a főemlősökkel folytatott kísérletekre. Említettek egy Egyesült Királyságbeli tesztelést, TGN 14-12-es gyógyszerről volt szó. Ez majdnem, hogy halálos mellékhatásokkal járt az önkéntes páciensek esetében. Egyébként laboratóriumi majmokon elvégeztek már korábban 500 tesztet, tehát 500 állaton, még mielőtt az önkénteseken kísérletezték volna a gyógyszert. Ezt az ilyenfajta katasztrófát sokan úgy gondolják, hogy el lehetne kerülni, hogyha kis dózist alkalmaznának, hiszen az állatkísérletekben 500-szoros dózisokat alkalmaznak. Tehát nem csak az in vitro kísérlet, ami persze egy jó megoldás, áll föl, mint alternatív lehetőség, hanem a kisdózisú alkalmazás például az egyik ilyen alternatív megoldás. Megpróbálunk nyomást gyakorolni a, az iparra azért, hogy ne csak olyan kísérleteket használjanak, amelyek manapság rendelkezésre állnak és elérhetők, hanem kutassák föl, hogy például más területeken, például a kis adagokkal hogyan lehetne alternatív utakat járni. Marka asszony, Marka asszony, még mennyi ideig tart? Kérném, hogy fejezze be a nagyon hosszú hozzászólását. Igen, egy végső mondat. egy sor multidisziplináris szofisztikált technika áll rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik a potenciális emberi hatásoknak a pontos feltérképezését. Ki szeretném azt is emelni, hogy mi nem azt javasoljuk, hogy a nem emberi főemlősökön egyáltalán ne végezzenek kísérletet és nem azt javasoljuk, hogy az európai kutatást állítsuk le. Mi csak megpróbálunk olyan körülményeket kialakítani, amelyek között a tudomány, a pozitív tudomány fejlődni tud. Jogalkotói ösztönzés nélkül ez nem lesz lehetséges. Ez volt a fő üzenet egyébként az Equamos látogatásunk alapján is. Már kifejlesztettek és validáltak alternatív tesztmódszereket, de ezeket nem lehetett használni, mert a jogalkotó nem végzi el a feladatát. És mi is jogalkotók vagyunk. Még egy megjegyzéssel szeretnék élni. Nincs folyamatban az Európai Unió területén emberszabású majmon kísérlet, se az Alzheimer korral kapcsolatban, és egyébként hosszú idő óta egyáltalán nem folynak ilyen kísérletek az Európai Unióban. Úgyhogy nem is tudom, hogy hogyan merült ez föl a járványok esetében. Egy 60 napos napos komitológiai igény van, úgyhogy ha járvány tör ki, és ha vannak gyógyszerek, akkor ezt valószínűleg konkrétan, közvetlenül majd az betegeknek adjuk, millióknak, és nem fogunk fölállítani nagy laboratóriumokat azért, hogy ezeket leteszteljük. Legalábbis én ezt így képzelem. Véleményem szerint ez csak egy kifogás hiszen a második magyarázat arra, hogy miért van szükség erre a klauzulára a 15-ös cikkben, hogy védeni kell a veszélyeztetett állatfajokat. Hát ez egy elég furcsa indoklás és szeretném a bizottság tagjainak a figyelmét felhívni arra, hogy ez egy megfelelő alkalom ahhoz, hogy lezárjuk azt, hogy olyan kutatások folyanak, amelyek igazából nem is szükségesek. Ezzel a javaslattal és néhány módosításával a megfelelő irányban el tudunk mozdulni, és nyomást tudunk gyakorolni azokra, akiknek a módszereket ki kell dolgozniuk. Enélkül a helyzet nem fog változni. Mrs. Jackson. It's just a point of... Csak egy pontosítást. Szerintem erre szükség van. Horka asszony azt mondta, hogy legalábbis úgy értettük, hogy vannak olyan kísérletek, amelyeket főemlősökön végeznek, és nincs eredményük. Ez egyszerűen nem igaz. Van a Parkinson betegségnek valamilyen kezelési lehetősége, amelynek segítségével valamit befecskendeznek az agyba, és ezt jobban szeretném, ha inkább a főemlősökön kísérletezik ki, és nem rajtam. Rendkívül hat és hatékony egyébként. Ezt folyamatosan a, egy anyag befecskendésével érnek el az agyba. Az Európai Parlamentben ezt bemutatták. Az Egyesült Királyság ö, ö, kutatócsoportja ö, mutatta be, és ö, előttünk kapcsolta be a gépet az illető, és egyszerűen nem tudott semmit csinálni, majdnem összeesett ott előttünk, és aztán amikor visszakapcsolták a gépet, akkor teljesen normális egyénné vált. Hát ez az előnye. Úgyhogy nem tudom, hogy amit Márka asszony mond, az végül is mire is utal. Szeretnék Ferrerre asszonynak köszönetet mondani, hogy felvidított. Ja, dank u Köszönöm szépen. Most akkor már csak egy bejelenteném valóban ezen témával kapcsolatban, az időbeli beosztásunk, a módosítók határidejének, a módosítók beadásának határideje február 10-e 12 óra, és a módosítókat angolul kell benyújtani. Február 17-én fogunk erről szavazni a szakbizottságban, és utána kerül ez majd a szakri elé, akik március 30-én szavaznak majd erről. Tehát akkor ezt a napirendi pontot lezárom, és rátérek a hatos napirendi pontra. Egy szóbeli kérdés Chris Davis úrtól, az ázsiai vadmacskákról és tigrisekről. Davis úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szívesen szeretném meghallgatni először a bizottságnak a véleményét, és már utána arra válaszolnék. Namens de Europese Commissie, DG Milieu. Az Európai Bizottság nevében Julius Langendorf kapja meg a szót. Thank you, Chair. Um... Köszönöm, elnök úr. Sok minden van a kérdésben, úgyhogy a legteszek mindent annak érdekében, hogy lehetőleg jobban válaszoljak rájuk. Ami az illegális kereskedelmet illeti, az ázsiai vadmacska és tigris vonatkozásában, legalábbis, ami a jelenlegi ö, szabályokat illeti, és más aspektusokat. Csak hogy a megfelelő kontextusba helyezzem el a témát. Bevezetésképpen el szeretném mondani, hogy a tigris és tigris termékek nemzetközi kereskedelme tiltott. A, a vadállatok, vadnövények, kihalófélben levő ilyen jellegű vadállatok és vadnövények tilalma vonatkozásában, ami a tigrisek vadászatát illeti. Ez a helyi szabályozás alapján tiltott, itt Kínáról, Indiáról beszélünk. A második általános dolog az, hogy megint csak hasznos, hogyha emlékeztetünk a 2007 júniusi ö, konferenciára, ahol is egy állásfoglalást fogadtak el a résztvevők, és felszólították az érintetteket először is arra, hogy az orvvadászatot, illegális kereskedelmet szabályozzák, másrészt javítsák a regionális együttműködést, harmadsorban pedig ne engedélyezzék a tigrisek fogtartás keretei közötti szaporítását kereskedelmi célokra. A bizottság támogatja ezeket az erőfeszítéseket. Először is az ETCOP 14 2007. júniusában Hágában elfogadott ö, ö, dokumentumát, és a bizottság 2007. júniusában egy ajánlást fogadott el a tagállamok számára, amely több intézkedést fogalmaz meg, azzal a célral, hogy az EU rendeletet megerősítse, illetve annak végrehajtását is megerősítse. Először is a tagállamokat arra szólítja fel, hogy segítsék a nemzetközi szervezetek, vámszervek tevékenységét, az Interpolt ezen a területen. A bizottság is rendszeres kapcsolatot tart ezen szervezetekkel, és részt vesz a, az ezzel a témával foglalkozó csoport munkájában is. Konkrétabban, ami Kínát illeti, mit tettünk? Először is. Foglalkoztunk mind bilaterális, mind más vonalon ezzel a témával, és arra kértük Kínát, hogy 2008. július 1-én az állandó bizottságnak számoljon be, és 2009. júliusában is azokról az intézkedésekről, amelyeket a hágai ö, állásfoglalás ö, tartalmával kapcsolatban tett. Azt tapasztaltuk, hogy Kínában a regionális együttműködés témakörben az adott célcsoporttal folytatott tárgyalások során a tigrisek is a napirenden voltak és a tigris kereskedelemmel kapcsolatos törvények témájában is folytak tárgyalások. Konkrét információt kértünk az illegális kereskedelemről, a veszélyeztetett fajtákról, a kínaiaktól. Úgyhogy a bizottság itt is konkrétan intézkedett. Van egy másik kérdés, hogy elismerjük-e, hogy a szervezet bűnözés egyik formája a vadállatok elleni bűncselekmény? Igen. A 2008 ö, 99-es irányelv értelmében, amely lehetővé teszi, azt, hogy bűncselekménynek ö, minősítsük ö, a vadállatok illegális kereskedelmét, illetve vadállatokból készült termékek ö, illegális kereskedelmét. Másik kérdés az volt, hogy a bizottság pénzügyi forrásokat biztosít-e a nemzetközi testeltek számára? Itt említettem, az ENSZ-t, a vto t a, világ, a, a vámvilágszervezetet, és pillanatilag egy millió euróval támogatunk egy kapacitásépítő projektet bizonyos országokban, és ugyanakkor készít, előkészítjük a második fázisát ennek a projektnek, ami megint csak egy milliós lehet. Ugyanakkor nagyon sok regionális együttműködési programunk van Ázsiában, amelyek az orvadászat, a különböző törvények végrehajtatása témájában létezik. Végezetül, ami az európai vállalatokat illeti, nem tudunk semmiféle konkrét esetről európai vállalatok vonatkozásában. Elsősorban ez a helyi törvények érvényesítésének körébe tartozik, általánosságban pedig, ami a bizottsági fölépést illeti, megemlíthetném azt, amikor a szociális felelősséget próbáljuk, a felelősségérzetet felébreszteni. Igen, és ugyanakkor az OECD OLCD ö, eszközhöz való ragaszkodást exporthitelek környezetvédelem terén például. Nos, először első megközelítése ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. volt. Eh. Köszönöm szépen, akkor most Chris Davis kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, hogy a bizottság is oszt az aggájainkban, és abban szeretném megvédeni ezt a fajt. Nem szeretnék sem most megjegyzéseket fűzni ahhoz, hogy eh, mennyire fontos eh, a, fontosak a tigrisek az állampolgáraink számára is. Lehetséges eh, kihalásuk az mindenkit megérint. Három pontom lenne. Az első az az, hogy az Európai Bizottság elmentette azt, hogy Kína hogy Kínának most már mindenek kell tenni annak érdekében, hogy elérje a célkötözéseket. Az első kérdésem az az, hogy Kína hogyan reagált erre, mi az Európai Bizottságnak a benyomása azzal kapcsolatban, hogy mit tesz Kína azért, hogy elérje ezeket a célokat. Második sorban meghallgattuk azt, hogy a bizottság mit tesz, és mit akar még? Milyen többet akar, mit, mit többet akar még tenni az Európai Bizottság finanszírozás keretén belül, vagy nemzetközi végrehajtás tekintetében, de meg lehet nézni a különböző tartalékokat, vagy, vagy azt is, hogyan próbálják távol tartani a tigriseket az óvodászoktól. És végezetül mit fog a parlament tenni? annak érdekében, hogy az Európai Bizottságot támogassa abban, hogy politikailag magasabb szintre emelje ezt a kérdést, és hogy hangsúlyozza ennek fontosságát. Köszönöm. Öt volt eh, is eh, Baroness Lutford. Lutford barónak következik. Uh, thank you very much, uh, Chairman, for... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy hozzászólhatok bár nem vagyok állandó tagja bizottságnak, bár Chris Davis azt mondta, hogy eljött az idő arra, hogy a kis és nagy tigrisek kedvelőjeként foglalkozzam ezzel a témével. Minden civil szervezet is rendkívül aktívan foglalkozik ezzel a témával, Például egy környezetvédelmi ö, civil szervezet az én választókörzetemben tevékenykedik, ott, ahol élek. Együttműködtek az indiai ö, testvérszervezettel néhány évvel ezelőtt, ö, és egy kis könyvecske született a Skinning the Cat ö, címmel, nem tudom, hogy ismerik-e ezt a kifejezést angolul, hogy többféleképpen lehet megnyúzni egy macskát, nem igazán vonzó ez a kifejezés, meg kell, hogy mondjam. Hát eljött a szükséghelyzet ideje, főleg a tigrisek esetében, amelyek kihalófélben vannak. Úgyhogy rendkívüli módon üdvözlöm ezt a témát a napi rendek között. Az elmúlt néhány év év során 2006-ban egy írásbeli nyilatkozat született, többen aláírták, Nina Gill például, én is, a tanácshoz és a bizottsághoz céloztuk ezt a szóbeli kérdést, de csatlakoznék Chris Davis kiegészítő kérdéséhez. Először is, ami Kína válaszát illeti. Az egyik dolog, amire a legnagyobb ö, hangsúlyt helyezik a szakértők, kulcsfontosságú. Nem más, mint a tilalom fenntartása a tigris ö, származékú termékek kereskedelmére, ö, amely Kínából származnak. Óriási az érdekünk ezen a területen, főleg a ö, házi állatként kezelt tigrisek esetében. De valahogy ö, úgy indokolták ezt, hogy a volt tigriseket így kívánják valahogy megőrizni. Ö, hát ez csak egy csomó hülyeség, mert igazándiból azért ö, fogták be az orvadászokat, tigriseket, hogy ö, a tigris termékekkel kereskedhessenek úgyhogy egyáltalán nem azért, hogy segítsenek a megőrzésükben. Tehát a bizottság konkrétan hogy vetette fel ezt a kérdést Kínával? Nyilván felmerül annak a veszélye, hogy azt mondják, hogy ez belügy, de elég bátor volt a bizottság ahhoz, hogy mégiscsak feltegye ezt a kérdést. Mert hát nagyon sok a tigrisből származó termék itt a mélyhűtőkben, remélve, hogy majd csak megszűnik a tilalom. Másodszorban, ami a finanszírozást illeti. Amikor 2007-ben Nina Gillel kérdeztünk, a bizottság azt mondta, hogy Indiának finanszírozás és technikai segítséget ajánlott fel, de ezt nem használták ki úgy gondolom, hogy Indiana, India most már létrehozott egy ö, vadon védő ö, testületet, úgyhogy talán ezzel a testülettel ö, működik most már a bizottság egy, együtt. Harmadsorban a bizottság esetleg egy csúcs találkozót nem akar szervezni a tigrisek témájában? És esetleg megfigyelőként is részt vehetnének rajta az érintett szervezetek. Tudom, hogy most elég nehéz a gazdasági helyzet, szegénység, munkanélküliség, stb. nehezíti, de mivel nagyon fontos a tigrisek megőrzése. Végezetül nem lehetne esetleg kinevezni minden országból egy úgynevezett tigris ügyi nagykövetet? Indiában például valaki, vagy Kínában a filmipar területéről valakit ki lehetne nevezni, mert ezekben az országokban esetleg a népszerű emberek segítségével lehetne képviselni ezt az ügyet. Hogy ne csak a nyugat foglalkozzon ezzel a témával. Úgyhogy megerősíteném Chris első kérdését, hogy a bizottság mennyit tehet még annak érdekében, hogy megerősítse ezeknek a törvényeknek az alkalmazását. Köszönöm. Vagy úgy gondolja, hogy elegendő, amit tesz. John Bovis kapja meg a szót. My, um... Köszönöm, elnök úr. Azt hittem, hallottam, hogy mi lesz a következő funkcióm, hogyha már nem itt a parlamentben leszek, hát majd tigrisügyi nagykövet. <laughs> I just want to ask a, a quick, uh... Csak egy gyors kérdést engedjenek meg. Komoly téma ez persze tigris kereskedelem. Főleg a tigrisek különböző részeivel kereskednek, ami a leginkább aggaszt engem, és ezt nagyon jól tudjuk, hogy a kínai orvoslás és az kínai ö, orvostudomány használja. Nagyon sok átlép a határokon, a Himaláján, és a, a vámszervekhez kerül. De igazándiból a legtöbb az interneten folyik ezen kereskedelmi tevékenységből. Úgyhogy azt szeretném tudni, hogy a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy ellenőrizzen olyan weboldalakat, amelyek ilyen jellegű tigris részek gyógyászati hatásairól szól, és hogy a Google-ra is hatást és nyomást gyakoroljon, hogy ne közvetítsen ilyen témában. Mert már volt rá erre példa korábban is, úgyhogy így lehetne esetleg az interneten folyó kereskedelemmel megbirkózni, mert egyébként hiába próbálunk bármit is tenni. Köszönöm. Avril Doyle. Köszönöm szépen, most pedig Avril Doyle következik. Thank you. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Carefully to the commission. Nagyon figyelmesen hallgattam a bizottsági választ, Davis úr kérdésére, és amikor vártunk a jogszabályokra, a bizottsági konzultációt követően a kihalóban levő fajok témájában, hát nem tudom, nem hiszem, hogy prioritást élvez ez a terület, vagy egyáltalán bárki is tényleg komolyan foglalkozik a biodiverzitással. Hiszen az egész téma úgy tűnik, hogy egyre messzebb kerül a prioritások területén, főleg amikor a kutatásról van szó, és er- erről az egész területről. Úgyhogy szeretném, ha a bizottság emlékeztetne arra, hogy hogyan is definiál e, ilyen fajokat mert lehetnek aprócska különbségek az értelmezésben, az alien speciesre gondolok. Főleg az éghajlatváltozás kontextusában érdekelne ez a téma. Vajon ö, találkoztak-e már ezzel? Vagy az ökorendszerek témájában, amit nem igazándiból a szándékos cselekedetek okoztak, amikor a nem odatartozó fajok betelepítése ö, okozott, hanem talán az, hogy ö, a déli fajok ö, például éjszakra vonultak. Aztán ugyanez a helyzet a tengereinkben. Ö, egészen másfajta fajok jelennek meg különböző helyeken, a, a halakra gondolok itt, amelyek éjszakra vonulnak a növekvő hőmérséklet nek köszönhetően a tengerekben, és ez aztán további változásokat ö, okoz a természetes élőhelyeken. Nos, ö, hol kezdődnek ezek a ö, fajok, akik megjelennek mások élőhelyén? és ö, természetes élőhelyet változtatnak az éghajlatváltozás miatt ott van például a, a szürke mókus. Elnézést a következő témáról beszél Doylason. Azt hittem együtt vettük a két témát. Jó, legyen. Nem, akkor most csak a tigrisekről beszélünk. Oké. Okay. Haha. Elnézést. A szegény kelt a tigrist már megölték, el is temették. Úgyhogy nem tudom, hogy hogy kerül ez ide ebbe a vitába, de valahol majd csak sikerült találnunk helyet találni neki. Jó, hát ennyit szerettem volna mondani, elnézést elnök úr, nem akarom megismételni. Tehát hova lett a vörös mókus az egész vitában itt Európában, mert már belefáradtam, hogy a biztostól állandóan azt kérdezem, hogy hova lett a vörös mókus, amit aztán áttelepítettek, jöttek a szürkék, elfoglalták az élőhelyüket. Tehát mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a vörös mókust védjük, mert nem tettük meg, amit kellett volna. Elnézést, kedves elnök úr. Mrs. Isler Bigen asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Maradok a tigriseknél és a biodiverzitásnál, és köszönöm a bizottságnak is az eléggé ö, részletes választ, legalábbis Krisz kollégán kérdésére. Hát igaz, ami igaz, én magam a biodiverzitásról készítettem jelentést, és mindig, amikor egy adott fajról beszélünk, akkor gyakorta kihaló félben levőkről beszélünk, úgyhogy szerintem emlékeztetnünk kell arra, hogy ami egyszer kihalt, az, az is marad. Úgyhogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy azokat a fajokat, amelyek ennyire ö, sokat jelentenek számunkra, mint például a tigrus, tigris ne jussanak erre a sorsra. Szeretnék néhány kérdést feltenni Európa vonatkozásában, és úgy Bowie úrra utalnék. Azt említette, hogy elismerték, mint szervezett bűnözés cselekményét, az ilyen jellegű kereskedelmet. Nos, a kérdésem az, hogy vannak-e becsléseik azzal kapcsolatban, hogy milyen mértékű a kereskedelme ezeknek a fajoknak Európában? kapcsolatban vannak-e a nemzetközi vámszervekkel, annak érdekében statisztikai adatokat gyűjthessenek, és pontosan most az új internetes vásárlási lehetőségek miatt a vámszerveknek megvan-e az az eredményük, amelyet szeretnének elérni, tehát bírják-e követni ezt a kereskedelmet. Aztán ott van ez az 1 millió euró, az ENSZ és a nemzetközi vámszervek forrása, ezek a mai adatok, de néhány évvel ezelőtt a fajok kereskedelme sokkal jelentősebb volt, legalábbis ami a forgalmat illeti, mint a drogoké. Tehát az 1 millió euró az ez harcra talán kicsit aránytalan tekintettel arra, hogy Ugyan tudom, hogy ma nagyon kevés a forrás, de folytatódik ez a fajta kereskedelem. Úgyhogy van-e elképzelésük arról, hogy ez mit is képvisel az európai kontinensen? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és végezetül pedig Csiri kollega. Eredetileg állásról el szerettünk volna erről a témáról, de az időbeli beosztásunk túlságosan szoros volt, és csak egy szóbeli kérdést tudtunk benyújtani, ezért néhány megjegyzésem lenne. Úgy gondolom, hogy jó az, hogyha aktívak vagyunk papíron ebben a kérdésben, de a szomorú tény az az, hogy Kínában nagyon sok olyan farm van, ahol tigriseket tartanak, és ezek tovább is létezhetnek. Volt egy tigris nap itt az Európai Parlamentben, és el tudom azt képzelni, hogy a kínaiak mindig azt mondják, hogy mi mindig többet próbálunk tenni, és a párbeszéd az jól halad, de a valóságban az, a, az, a valóság az az, hogy a, az ígéreteiket nem igazán tartják be. Második dolog, örülök annak, hogy Krisz feltette a kérdés az európai cégekkel kapcsolatban, mit tesznek az európai cégek annak érdekében, hogy ne rombolják le az élőhelyeket, De nem csak az európai cégek lépnek fel károsítólag, de vannak mechanizmusaink is, például megtiltjuk azt, hogy illegálisan kivágott fát behoznak az Európai Unióba, de azt látni kell, hogy az élőhelyeket lerombolják, ahol a tigrisek élnek, és ezt meg kell állítanunk, nem szabad beengedni az illegálisan kivágott fát Európába. Nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament mm, jó mechanizmust alkalmazzon, jó jogalkotást hozzon létre, ezen dolgozunk, de ezen kívül, ezt a bizottsághoz mondom, meg kell gyorsítani a különböző egyezmények létrehozását, de elég csak egyetlen egy egyezményt sikerült még aláírnunk. Tehát ez az a perspektíva, amelyet szem előtt kell tartanunk. Köszönöm szépen. Ja, Köszönöm szépen. Most akkor az Európai Bizottság kapja meg a szót. Julius Langendorf. Thank you very much. So I'll... Köszönöm szépen. Megpróbálok választ adni a kérdésekre, nem biztos, hogy mindegyikre tudok választ adni. Minden esetre az invazív fajokkal kapcsolatos kérdés, hál' Istennek a következő témához tartozik, és nagy örömmel majd átadom azt a témát a kollégámnak. Az első kérdés, Davis úr kérdezte, hogy megfelelő válaszokat kapunk -e Kínától. Egy első választ kaptunk, amikor az a hágai egyezmény 14-es fejezetére vonatkozóan fölmerült állásfoglalásra vonatkozó, tehát nem volt teljesen megfelelő a reakció, ezért mi és más felek is azt kérték Kínától, hogy újra számoljanak be az állásfoglalásban felvetett, illetve határozatban felvetett kérdésekben a következő 2009. júliusi ülésen, vagyis most Kínánál, hogy pontosabb, átfogóbb tájékoztatást adjon arra vonatkozóan, hogy milyen terveik vannak. Két oldalú találkozók során egy sorszor, sokszor felvetjük ezt a kérdést, ezt a továbbiakban is megtesszük Kínával. Finanszírozás. Amit megtehetünk, az ahogy már mondtam, egy specifikusan a tigrisekkel foglalkozó workshopot állítunk fel, valószínűleg az év első felében a titkársággal közösen, és meg fogjuk vizsgálni azt a kérdést is, hogy mi mit tehetünk a ENRTP finanszírozási programunkban, amelynek a keretei között már az első fázist a végrehajtás tekintetében finanszíroztuk. Lesz egy második fázis, és megvizsgáljuk, hogy a második fázisban mit tudunk tenni. A második fázis konkrétan a tigrisek kérdésére vonatkozik. A következő kérdés, vannak-e egyéb finanszírozási források. Egyeteművé tettük olyan országok számára, mint például India, hogyha ilyen igényük van, akkor nézzék át a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségeket, de nekik kell aktívan az igényel előállniuk. Nekik kell a keretek között megvizsgálni hogy milyen finanszírozási lehetőségeket tudnak még találni. Mi több alkalommal felajánlottuk és elmondtuk, hogy a finanszírozásra még mindig lehetőség van, de ők mindig azt a választatták, hogy specifikus finanszírozásra van igényük a tigrisek védelmének a területén. Ha az a kérdés, hogy a parlament mit tehet, természetesen segíteni tudnak nekünk a bilaterális kapcsolattartás során Kínával, Indiával, más országokkal, azért, hogy tudatosítsuk a problémát, és hogy ismételten elmondjuk, hogy amennyiben igényük van rá, akkor rendelkezésre állnak források az egyetműködésű programok keretei között a megadott országokkal. a nemzetközi kereskedelem tigris és tigris termékekkel ez továbbra is tiltott. Ez a, már a, több mint 35 éve ez a helyzet. A, a washingtoni egyezmény érvénybe lépett. A kérdés az, hogy természetesen illegális kereskedelem folyik, és az a kérdés, hogy ezt hogyan tudjuk kezelni. Az egyik kérdés azt vetette föl, hogy a milyen szinten mozog ez az illegális kereskedelem. Az OECD-től kértünk egy tanulmányt, hogy határozzák meg, hogy milyen mértékben folyik az illegális kereskedelem, és ez vonatkozik a fára is, a vadállatokra is, és az OECD titkárságától kértük, hogy egy tanulmányt először a, arra vonatkozóan készítsenek, hogy pontosan milyen mennyiségű világszerte az illegális kereskedelem, és a második lépés lesz az, hogy vizsgálják meg, hogy milyen eszközökre van lehetőség az összehasonlítás tekintetében, és hogyan lehet majd kezelni az illegális kereskedelmet. Ez, egy, ez a válasz, amit tudok adni. Igen, a illegális faimportnál hasonló mérték, vagy hasonló módon fel lehetne lépni a tigrisek esetében is, Tudják, hogy van egy javaslatunk a felmérése kapcsolatban is, úgyhogy eh, úgy néz ki, hogy előrelépés fog történni. Minden esetre most annyit tudok mondani, hogy mindent megteszünk, amit eh, lehet, plusz eh, beleértve azt is, hogy a kínai párbeszéd során az illegális kereskedelem elleni harcot is mindig hangsúlyozzuk. Nemzetközi, illetve belső kereskedelem, ez egy olyan kérdés, ami természetesen fontos a vadállatok területén. Lesz egy nemzetközi workshop Kanadában február vége felé, amely konkrétan az internetes kereskedelemmel fog foglalkozni, és a mi végrehajtott csoportunk is amit említettem már a bevezetőmben, egy fél napot fog tölteni azzal, hogy fölméri az internetes kereskedelem kihívásait. Remélem, hogy minden kérdésre választottam, de egyébként a kollégáimnak továbbítani fogom azt, hogy maguk sürgősnek tartják ezeket a kérdéseket, és reméljük, hogy pozitív információkkal és újságokkal tudunk előállni idén júliusban amikor az állandó bizottságban fogunk találkozni a felekkel. Köszönöm szépen Langendorf úrnak, és ezáltal lezártuk ezt a napi pontot is, és tovább haladunk a hetes napi rendi pontra. És azzal kezdeném, hogy megadom az Európai Bizottság képviselőjének a szót, a négytelennek. Anne Teller. You have... Anne Teller, öné a szó. Thank you, Chair. Um... Köszönöm, elnök úr. A téma arra vonatkozik, hogy a plenárison befogadott kérdést kell megbeszélnünk, ugye? Ugye, igaz, csak erről van szó. Ezért a plenárisra hagyom, hogy a bizottság a választ megadja, de csak a pontosítás kedvéért Doyle asszony számára elmondanám, hogy az invazív fajokkal kapcsolatos témát felismerte a bizottság, mint egy égető kérdést Európában, és a szakpolitikánkban, a biodiverzitási politikánkban volt egy ilyen hiány. Ezért a bizottság egy közleményt fogadott el tavaly év végén. A közlemény EU stratégia az invazív fajokkal kapcsolatosan ez volt a témája, és többféle opciót állít föl EU stratégia tekintetében. Konzultációt folytattunk különböző intézményekkel, például a parlamenttel is, a tagállamokkal is, érdekelt felekkel, és egy ajánlattal, egy javaslattal állunk elő EU stratégia az invazív fajokkal kapcsolatban 2010-re. Köszönöm, elnök úr! Dank u wel. Dan és nu niet het woord aan Christ. Köszönöm szépen, akkor Caroline Jackson kapja meg a szót. Question to the commission. Gyors kérdés a bizottsághoz. Nem egyértelmű abból, amit a bizottság mondott, hogy az invazív fajok a növényeket is lefedik, vagy pedig csak a igen szeretett vörös mókusokat. Mit tesz a bizottság? Van-e remény arra, hogy finanszírozási támogatás is fog kapni az a szakpolitika, amit kialakítanak, főleg a két konkrét fajok esetében, amelyek észak-nyugat Angliában rendkívüli károkat okoznak. És azt hiszem Strasbourgban is. Még egy dolog, ami nem működik Strasbourgban. John Powers. Well, I, <coughs> I, I, perhaps ought to ask Caroline Jackson whether she... Jackson Jacksonnak talán választ tudnék adni, esetleg Strasbourgba is elővezethetné ezt, de talán jobb nem föltenni ezt a kérdést. Hogyha 2010-ig várunk, akkor komoly kockázata merül föl annak, hogy a vörösmókusok teljesen kihalnak. 3 millió szürke malkos van mm, Nagy-Britániában, és 220 ezer a makosok száma, és a, amikor nem teszünk semmit, napról napra csökken a számunk. A bizottság meg tudja erősíteni azt, hogy felelőssége és kötelezettsége a biológiai biodiverzitási egyezmény alapján, amely megállapítja, hogy a szerződőfeleknek meg kell előznie a, a olyan idegen fajok bevezetését, amelyek veszélyeztetik az ekoszisztémát és a helyi növényeket és állatokat. Tehát növények és állatok egy jelentést kell írni arról, hogy hogyan lehet védeni őket, és ne csak arról beszéljük, hogy újabb ajánlásokkal, javaslata fogunk majd előállni egy év múlva. A mókusokról beszélünk, de Természetesen ez fontos számunkra, Olaszország számára is, Franciaország számára is fontos, hiszen a trend az, hogy a országon keresztül Svájcba is eljut. Tehát a mozgó dologról van szó, nincsenek ennek határai, tehát nem csak Nagy-Britanniára és Írországra korlátozódik, de hát egy csomó más faj is van, például olyan faj, amely ö, miatt bizonyos fák fognak kihalni, plusz emberi kockázatot is jelentenek, súlyos betegségeket terjesztenek. Ezeket a témákat komolyan kell vennünk, és kell tennünk valamit. Európa közösen többet tehet, hiszen határon átnyúló kérdések ezek természetesen. Úgyhogy szeretném, hogyha a bizottság részletesebben elmondaná, hogy mit tesz az egyezmény alapján, és mit szándékozik tenni a következő években. Well, I just make the point, uh, Chairman, that the Elnök úr, csak azt szeretném elmondani, hogy a hetes pont a tanácsnak szól. Tehát ez nem csak a bizottság, hanem tanács. Tehát a kormányokról is szó van. 27 tagállam, 500 millió embert vezetünk, és egy nagyon a biodiverzitás témájában ugye a következő két évben lassan haladnak elő a előre a dolgok, és csak szeretném tudni adatokat, tényeket, hogy például a tanácsban milyen mértékben vitatták ezt meg, például a környezetvédelmi vagy mezőgazdasági tanácsban, hát egy sor tanácsot ebbe be kell vonni, vagy be kellene vonni ebbe a vitába. Akkor az az érzésem, hogy ez az egyik olyan terület, ahol a kormányok szívesen aláírják, hogy néhány évig elhalasztják a cselekvést, de hát most már nincs lehetőség több évre. Nagyon sok időt telik bele addig, amíg egy igent lehet mondani udvariasan, de sajnos közben terjednek ezek a, a problémák, és a tanács most ebben a helyzetben találja magát. Igen, a, a fajokról, növényekről beszélünk, de többet kell tennünk, és a tanács van kint a helyszínen. Avril Doyle. Avril Doyle következik. Csak szeretném megköszönni az elnök türelmet. Szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy milyen definíciót alkalmaztak az invazív fajok kapcsán, és hogy hol kezdődik egy idegen faj, és hol kezdődik a ö, rekolonizáció a globális felmegedés miatt. Persze beszélhetünk a vörös mókusról, ez csak egy példa, amit könnyen meg lehet érteni, de további más invazív fajokat is említhetnék, ezek nagy kárt okoznak a ökoszisztémának, a biodiverzitásnak is. Több ezer ilyen idegen faj van, amelyek véletlenül vagy akarattal kerültek Európába az elmúlt évszázadban, és ez nem annyira vicces dolog aggódok amiatt, hogy még két év megint el fog telni, amíg lesz egy javaslattervezet, és 18 hónap kell ahhoz, hogy a plenáris elé kerüljön, és tényleg attól tartok, hogy négy évbe fog ezt elleni, amíg sikerül európai szinten intézkedéseket megvalósítanunk. És akkor már nem tudunk majd visszatekinteni. Ez lenne a kérdésem a bizottsághoz. Jelenleg nincsen visszatekintés akkor, amikor a legtöbb dolog ról beszélünk az új jogszabályok értelmében. Például lesz arra lehetőség akkor, hogy segítsünk a vörös mókusoknak, hogyha három évvel később hozzuk meg a jogszabályokat. Tehát lehet, hogy ez fog tényleg történni. Úgy gondolom, hogy figyelni kell Olaszországban is a vörös mókusokra, a különböző ültetvények, a magyaró ültetvények kapcsán is óriási gazdasági károkat okozhat ez a biodiverzitás megszűnése ez nem csak Európában, az egész világon is, és ezt a kérdést nagyon is komolyan kell vennünk. Köszönöm szépen, elnök köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy most zárjuk le ezt a napirendi pontot. Már 20 éve beszélünk a humánus fogási módszerekről, és mégsem sikerült ezt megvalósítanunk. Tehát nagyon sokáig tart az, amíg eredményre jutunk. Azt javaslom, hogy a szavazzunk a bizottsághoz intézett kérdésről, utána pedig a tanácshoz intézett kérdésről. Kiért egyet a bizottsághoz intézett kérdéssel? Egyhangulag elfogadtuk. Kiért egyet a tanácshoz intézett kérdésekkel? Ki ellenzi azt? Senki sem. Így a tanácshoz intézett kérdést elfogadtuk. Úgy látom, hogy a szocialista frakció tartózkodott a szavazáskor. Így van? Nos, akkor még egyszer. Ki szavaz a tanács az intézet kérdés mellett? Ez is egyhangulag elfogadásra került. Elnök úr, Szeretném tisztázni, hogy nem tartózkodtunk, csak túl hosszúnak tartottuk ezt a vitát. You are right. Um, Igaza volt, következő napirendi pontunk a napirend értelmében a gumiabroncsok megjelölése az üzemanyag hatékonyság tekintetében. Nincs itt a jelentés készítője, de Haszi asszony elveszi a szerepét. Haszi asszony, a szó. Kiitoksia puheenjohtaja. Toivon, että tämän voin esitellä lyhyesti, koska todella... Úgy gondolom, hogy ezt röviden be tudom vezetni, mert azt láttam, hogy az előző pontok elég sok időt vettek igénybe, itt arról van szó, hogy az üzemanyag felhasználást csökkentsük az autóknál, illetve növeljük a, a zaj csökkentését. Ez egy nagyon nagy konkurenciával rendelkező piac, de itt a fogyasztók nem igazán tudják a különbséget a különböző gumiabroncsok között. Nagyon sok lehetőség van különböző árakkal. Ezért az első cél az az, hogy ezt a helyzetet egyértelműsítsük. Ami az energiát illeti, amelyet az autók működtetésére fordítanak, Itt 20-30 százaléka ennek az energiának a gumiabroncstól függ, de a különböző gumiabroncsok között vannak különbségek, vannak olyan gumiabroncsok, amelyek kétszeresére növelhetik az üzemanyag felhasználást. És nagyon fontos az, hogy hogyha valaki üzemanyag felhasználás szempontjából, ha elérhető a piacon az üzemanyag felhasználás szempontjából legoptimálisabb gumiabroncs, akkor azzal igen nagy mértékben lehet üzemanyagot megspórolni. Tehát nagyon fontos az, hogy arról gondoskodjunk, hogy a fogyasztók jobb információkat kapjanak, és ezen információk segítségével kiválaszthassák azt a gumiabroncsot, amely segít nekik abban, hogy kevesebb üzemanyagot fogyasszanak. És természetesen azt is figyelembe kell vennünk, hogy a legjobb gumiabroncsok sem segítenek akkor, hogyha valaki nem változtat a vezetési stílusán, mert egy jó gumisem tudja a jó motort kompenzálni. Tehát jobb információt kell adni a felhasználóknak, és itt beszélni kell a zajártalmakról is, illetve a gumiabroncsok nedves tapadásáról is. Pontosan ezért nyitottunk be módosítókat, amelyek a bizottságnak a javaslatát még jobban erősítik, illetve jobban kiszélesítik a javaslat hatáskörét. A zaj tekintetében egyszerűsített rendszerre van szükség. A zaj ö, szintjét fel kell tüntetni a gumiabroncson. a fogyasztóktól nem lehet azt elvárni, hogy tudják, hogy mennyi decibel mennyit jelent, ezért egyszerű színskálával kell jeleznünk a zajártalom szintjét ennyire ne röviden. Elnök, köszönöm szépen Hasszi asszonynak, most Martin Kelemen kapja meg a szót. Thank you, Chairman. I'll also try... Köszönöm, elnök úr, én is rövid leszek. Hászi asszony, Természetesen az üzemanyag hatékonyságra, illetve a zaj kérdésére koncentrált. De ne felejtsük el, hogy nagyon fontos biztonsági faktorok is érvényesülnek a gumiabroncsok tekintetében, például a fék távolság, illetve a nedves talajon nyújtott teljesítmény. Általánosságban üdvözlöm az irányelvet, jó elképzelésnek tartom, nagyon, tehát senki nem megy el shoppingolni, amikor gumiabroncsot kell beszereznie. Linda azt mondta, hogy ő megteszi, de hát valószínűleg senki más a fogyasztói tájékoztatás tehát nagyon fontos. Egy sor jobbítást azért meg tudunk tenni a bizottsági javaslathoz képest. Először is a bizottság azt javasolja, hogy legyen kötelező a címkézés mindenre a gumiabroncsokra is. Hát ez működne, hogyha a kirakatokban néznék az emberek a gumikat, és úgy vizsgálnak egyiket a másik után. De hát a piac az nem így működik, hiszen katalógusból választják ki, vagy viszonteladóktól. eladóktól kapják meg az információkat. Tehát nem biztos, hogy tényleg szükséges minden egyes gumiabroncsra föltenni egy címkét. Inkább azt kell biztosítani, hogy a katalógusokban szerepeljenek a biztonsági információk, illetve más fórumokon is ezek hozzáférhetővé váljanak, például a weboldalokon. Nem fogadom el az elképzelését, hogy a tájékoztatás teljes mértékben a, szerepeljen a gumiabroncson, ugye a nedves tapadási adatok és az egyéb információkat. természetesen sok információt itt fel lehet üntetni, de nem biztos, hogy ennek a költsége az összes információ felolvasztása, beolvasztása a gumiabroncs oldalába, hogy ez kiegyensúlyozott lenne az fogyasztói tájékoztatás igényével. Uh, úgy gondolom, hogy itt az extra költség nem indokolt. Ezek voltak a fő témák, amiket említeni kívántam, és természetesen együtt kívánok dolgozni Hámszaszonyjal, hogy egy kiegyensúlyozott jelentést készíthessünk. Köszönöm. Jelenet. Dan is Matthias Grote. Köszönöm, Matthias Grote. Na, ich mach's auch kurz. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek, elkezd egy logikus lépés, volt a szakoni jelentés, ezt a decemberben elfogadtuk, és most következik a kiegészítő intézkedések témája. Az egyik az energiahatékonysága a gumiabroncsoknak. Első helyen kell, hogy legyen a biztonság, ezt Martin Callanan elmondta előttem, és intelligens megközelítést követ az ipar, ez biztosítva van. Ami tetszik nekem a javaslatnál, hogy szakolni jelentésnél csak új adatokról beszéltünk, itt viszont a használt autópiaci gumiabroncsokról is beszélünk, tehát a használt autóknál is szerepelni fognak ezek az intézkedések, és megtakarítást fog ez jelenteni a használt autótulajdonosok számára is. Akár 10%-ot is meg lehet takarítani egy abroncsal. Sajnálatos, hogy nincs itt az előadó, hiszen egy sor kérdésem lenne, de talán Hászi asszony tud nekem választ adni. A 18-as módosításnál a, a szöveg törlése, hát itt nem igazán értem, hogy miért kell egy egész bekezdést itt törölni, és ugyanez érvényes az internet weboldalakra vonatkozóan. Nem tudom, hogy ez mennyibe fog kerülni bürokratikus értelemben, hiszen végül is a fogyasztó fog fizetni valamilyen módon a holnapért. Az administratív költségek a fogyasztót fogják terhelni végül. Szeretném a bizottság részéről tudni, hogy a részecske kibocsátás a gumiabroncsok esetében hogy áll. Hosszasan beszéltünk a részecske kibocsátásról az autók esetében, és szerintem erre hatása van a gumiabroncsoknak is. Jó lenne, hogyha a bizottságtól választ kapnánk arra, hogy itt mi a helyzet az irányelv, miért irányelv és miért nem rendelet? Címkézés, energiahatékonyság, ellenállás, zajhatás, nem tudom, hogy a, az ellenállásnak itt miért kell szerepelnie, hiszen ez már az üzemanyag hatékonyságnál úgyis szerepel. Legalábbis ezt mondják a gyártók. Szerintem egyszerűn kell fogalmaznunk, és nem szabad a fogyasztók életét bonyolítanunk. A fogyasztó ez el kell, hogy tudja menni egy a viszonteladóhoz, vagy pedig egy katalógusban is egyetemen ki kell, hogy tudjon igazodni. A decibel értékek, amelyeket Harms asszony javasol, szerintem jó elképzelést jelentenek, hiszen az emberek illetve úgy fogalmaznék, hogy egyetértek uh, Hámszaszonynak a közlekedési lámpa színskálájának a követési megoldásával, hiszen a decibel érték az nem biztos, hogy egyértelmű mindenki számára. Ja, ik zou zelf nog één opmerking aan willen toevoegen. Um, auto, autoproducent... Nekem is lenne néhány megjegyzésem. Az autogyártók Általában az olcsó és rossz minőségű gumikat teszik föl az új autókra, és a fogyasztók ennek nincsenek tudatában, nincs megfelelő tájékoztatás, és nem tudnak ellenvetéssel élni. Végül is drágább lesz nekik az autó használata, hiszen gyorsabban elkapnak a gumiabroncsok, és több üzemanyagot fog fogyasztani az autó az ilyen gumikkal. Szerintem a fogyasztókat tájékoztatni kell erről bizottság. Ehm, heeft de Europese Commissie nog behoefte om iets te... Bizottság szeretne reagálni? Merci, Monsieur le Président. Oui, euh, je vais essayer de... Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok visszatérni néhány gondolatra. Először is köszönöm Hams asszony munkáját, és a vitát a szakbizottságban egy olyan javaslatról, ami reményeink szerint hasznos lesz sok szempontból, minden esetre, ami az energia megtakarítást, illetve a CO2 kibocsátást, illetve a fogyasztók számára való megtakarításokat illeti. Jó sok kérdést hallottunk, a Harmszaszó jelentésében még több fogalmazódik meg, talán néhányra hagy térjek ki. Először is. Például, ami a zajt illeti teljesen pontos fogalmazás, hogy ez zavaró tényező, úgyhogy érdemes aggódni emiatt. De úgy gondoljuk, hogy a másik két paraméter, ami a címként található, sokkal fontosabb a fogyasztó számára, például a fogyasztás csökkentés, illetve a biztonsági aspektus, hiszen ezek életbevágó kérdések. A zaj vonatkozásában a gépkocsin kívül keletkező zajról van szó, tehát ami mások számára termelődik. Attól tartunk, hogy a fogyasztót ezt azért annyira nem fogja érinteni, hogy milyen zajt állít elő a mások számára, inkább az érdekli, hogy belül milyen zajt hall. Ink- mert hogyha nagyobb hangsúlyt ö, helyezünk a zajra, akkor a másik két alapvetően fontos te, ö, tétel, ami a címként található, nem igazán kerül reflektorfénybe. Úgyhogy optimizálni kellene a helyzetet, hogy ne legyen egyik a másik kárára. Úgyhogy a zaj a profik számára fontos, főleg amikor a közbeszerzésről van szó, ahol maguk a hatóságok kell, hogy egyértelműen válasszanak, tehát nekik tényleg tudniuk kell, hogy a zajnak milyen hatása van a környezetre. Nos, egy másik dolog. Beszéltünk arról, hogy magára a pneumatikus köpenyre is írjunk néhány információt. Hát ennek nem olyan szörnyű nagy a költsége, de úgy gondoljuk, hogy ez gyakorlatilag ellentétes célt érne el, mert túl sok információt tartalmaznának a gumiabroncsok, és nagyon fontos a ö, nyomás ellenőrzése ö, pillanatában a fogyasztó számára, mind a biztonság, mind a fogyasztás szempontjából. Akik már elszórakoztak ezzel, hogy megpróbálják ellenőrizni a az abroncs nyomást, tudják, hogy mennyire nehéz eltalálni el, az ideális nyomást. Úgyhogy, hogyha még információval terheljük itt a gumiabroncsot, akkor ez még nehezíti a dolgokat, és az emberek még kevésbé fognak majd a nyomással foglalkozni. Úgy gondoljuk, hogy ez olyan jellegű információ, ami nem igazán hasznos, ahhoz képest, hogy milyen ellenhatást érhet el, amitől tartunk. Ezen kívül hangzottak-e kérdések. Az osztályozással kapcsolatban is, ahol is van egy üres osztály. Értem az első pillantásra való döbbenetet. A cél elsősorban az volt, hogy egy olyan hatást tudjunk, kicsit mesterséges hatást elérni, amivel a teljesítmények különbsége egyértelművé válik a címkén a fogyasztó számára. Úgy gondoljuk, hogy hogyha idézélbe látványosabbá tesszük a dolgokat egy üres osztálya, a fogyasztó egy egyértelmű választás előtt találja magát. Tehát a legjobb ö, ö, köpenyt, vagy egy kevésbé jó ö, köpenyt válasszon, ez a kérdés, és automatikusan ezzel az üres osztályjal ráirányítjuk a figyelmét a fogyasztónak, hogy a jobb minőség felé induljon el. Hogyha túlságosan ö, hasonlóak a, az osztályok egymásra, akkor ö, nem ezt érjük el. Itt viszont ö, hirtelen fölhívjuk a figyelmét a jobb osztályokra. Voltak más ö, megemlített témák is, például az a tény, hogy a téli gumik nincsenek a javaslatunkban. Ez teljesen jogos az előadó részéről, mint felvetés, és tényleg úgy gondoljuk, hogy a komitológiával való ö, részletelemzés teljesen jogos megjegyzés. Volt egy másik fontos megjegyzés is az a jelentésben a speciális ö, köpenyek kérdése, amelyek nincsenek benne az ajánlásban. Arra a következtetése jutottunk ugyanis, hogy jobb, ha pillanatnyilag ezeket kint, kihagyjuk a hatájából ennek az ajánlásnak, mert először is nincsenek olyan intézkedések, amelyek segítségével osztályozhatók lennének és ellenőrizhetők lennének ezek az abroncsok. Másrészt a teljesítmény attól függ, hogy a gumiköpenyre milyen réteget ö, helyeznek. És hát itt a variációk tárháza óriási. A költség óriási, tehát minden egyes tesztnél. És hát ugye olyan iparágról van szó, amely a KKV kezében van elsősorban. Ugye az újrafutózott gumikról beszélünk. A környezetvédelem szempontjából viszont ez pozitív, mert minden egyes alkalommal az újrafutózott gumikat nem kell kidobni. Tehát igazándiból inkább a nehéz gépjárművek esetében beszélünk ezekről. Tehát pillanatnyilag inkább nem veszük be az ajánlásba, ami persze nem jelenti azt, hogy amikor majd felülvizsgálatra kerül ez az irányelv, akkor az újrafutózott abroncsokat is bevesszük esetleg ebbe az ajánlásba a következőkben. Ezen kívül az itrében is felvetődött már egy vita, mert úgy tűnik, hogy a bizottság már beleörül ebbe a sok címkébe, hogy mindenhol a címkét akar. De hát tudniuk kell, hogy szinte minden egyes abroncson van már egy címke, és amely a legfőbb jellegzetességeit tartalmazza. Például a méreteit, ami lehetővé teszi mindenki számára azt, hogy egyből tudja, hogy milyen abroncsról van szó, és nem kell ott forgatni a, magát a gumiabroncsot, hogy mindent leolvasson róla. Tehát itt arról van csak szó, hogy ezt a címkét egy kicsit nagyobbra kell csinálni, hogy a további információt rá lehessen tenni. Úgyhogy ez nem jelent további költséget, mert nem újabb címkét kell rátenni a gumiabroncsra. Láthatják, hogy ez jó garancia, hogy a szükséges információ rendelkezésre áll, a viszonteladó számára is minden információ ott van a gumiabroncsok esetében. És ahogy a tisztelt képviselő is említette, a ö, pótgumikról is van itt szó, amelyek a kétharmadát képviselik a teljes gumiállománynak. Hát ennyit szerettem volna elmondani. Hogyha van még kérdés, akkor visszatérek szívesen rájuk. Köszönöm szépen. Haszi asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm minden kollégának a hozzászólást, és köszönöm a bizottság véleményét is. Természetesen Rebecca Harms nevében nem beszélhetek, de mindenképpen tájékoztatni fogom őt arról, amit ő neki címeztek. A arra vonatkozóan, hogy a tájékoztatás esetleg a gumiköpenybe beolvasszuk, vagy olvasszák, a úgy tudom, hogy ennek minimális lenne a költsége. Én nem tudom azt elfogadni, hogy a, ennek a költségvonzata akadát jelentene, hiszen ez nem áll fenn. A D osztály vagyis a D-sávnak a törlése, vagy pedig referenciaként használata. Itt ebben a témában egyet tudok érteni az előadóval. mivel E-től eh, G-ig vannak, eh, van címkézés, hiszen mindenhol egyébként a fogyasztói cikkeknél eh, címkéket alkalmazunk, és az emberek értik, hogy az A jelent valamit, a B is jelent valamit, stb. Tehát nem túl logikus, hogy a D az egy üres sáv legyen. Ugye van például a jégszekrényeknél A+, meg A++ jelzés, ezeket viszont az üzletben nem láthatjuk. Az üzletben úgy tűnik, hogy az A a legjobb, pedig a sima A az igazából a harmadik legjobb kategória. Következetesebbnek kell lennünk, amikor a címkéket alakítjuk ki. Köszönöm, Hászi asszony. Határidő a módosítók benyújtására február 11-e 12 óra. Szavazás március 16-án a Környezetvédelmi Bizottságban, a február 24 az Ipari Bizottságban a módosítók benyújtásának a határideje. Ittre szavazás március 30-án és 31-én, és ezt követően pedig a 2009 májusi plenárison történik szavazás erről a témáról. Haszi azt, hogy megkérem, hogy helyettesítsen engem elnöki minőségemben. Barátaim, egy téma maradt hátra. Megújított szociális menetrend. az előadója szó, Anna Ferreira. Holnap lesz? Merci, Madame Assi, avec le regret quand même de... Köszönöm szépen. Hát sajnálatos, hogy egy ilyen témára ilyen rövid idő marad, ami alapvető szának tűnik számomra. A szakbizottságunk csak véleményezi a jelentést. Ez az új szociális agenda régóta váratott magára, eléggé későn született meg, és persze vannak pozitívumai, és hát sajnálhatjuk azt is, hogy amelyek hiányoznak belőle, de ezek majd kiegészítést élvezhetnek. Az Európai Uniónak szerintem soha nem volt nagyobb feladata az ilyen gazdasági és szociális válságban, az, hogy a szegénységre választ adjon, hiszen több mint 70 millió szegény él körünkben, és az európai polgárok azt várják, hogy védjük őket, és jobban is élhessenek, szociális szempontból is, környezetvédelmi szempontból is, de egészségügyi szempontból is. Szakbizottságunk előadójaként a néhány gondolatot, amit megfogalmazhattam, az egészségügyre és a környezetvédelemre céloztam, és remélem, hogy a bizottság megerősíti ezeket a gondolatokat, tudván tudva, hogy a legsérülékenyebb polgárok a legrosszabb környezeti körülmények között élnek, és általában az ő egészségi állapotuk a legrosszabb. Úgyhogy hangsúlyozván ezeket a gondolatokat, remélem azt is, hogy a bizottság és az Európai Unió a környezetvédelmi egészségügyi terveket egyezteti majd a nemzeti tervekkel, ezt már a korábbi jelentésben is megfogalmaztuk, és rá kíván mutatni arra, hogy alapvetően szükség van új javaslatokra, főleg a környezet hatását, illetően az egészségi állapotra, és itt ugye kapcsolatot kell teremteni a különböző betegségek és a rákos megbetegedések számának növekedése között, ugye az európai polgárok körében. A kérdés az tehát, hogy hogyan tudnánk jobban megfelelni ezen környezetvételmi egészségügyi elvárásoknak, európai szinten. Ugyanakkor a közszolgáltatási szférában is válaszolnunk kell, hiszen ma ugye a válságok időszakában a polgárok tőlük várják a válaszokat. Ma megértették a polgárok, hogy nem csak a tagállamoktól jön a válasz ezekre a kérdésekre, hanem az Európai Uniótól. Az Európai Uniónak kell nem csak környezetvédelmi és egészségügyi kérdésekben, hanem a munkahelyek minőségét illetően is válaszokat találni, amelyek ugye kapcsolódnak az egészségi állapothoz. Aztán azok a szolgálatok, amelyek a, a gazdaságban, a szociális területen léteznek, a területi, a szociális kohéziót kell, hogy biztosítsák, és azért hangsúlyozom ezt a gondolatot, nevezetesen azt, hogy az Európai Uniónak a közérdekű szolgáltatások terén hangsúlyozni kell, hogy a szociálpolitika, főleg az egészségügy terén rendkívül fontos. Csak egy példával hadd éljek azon kórházakban, ahol a rákos betegeket kezelik, általában egy fizetett alkalmazott mellett két önkéntes dolgozik, olyan szervezeteknél, akik segítenek neki. Azt hiszem, hogy ez Franciaországban így van, akkor más tagállamokban is így van. Úgyhogy el kell ismernünk minden ilyen tevékenységet, legyenek azok fizetett alkalmazottak, önkéntesek bármilyen kereten belül tevékenykednek, el kell őket ismerni európai szinten is. A módosítók beadásának határideje ma volt 18 órakor, de szerda 18 órára módosult, én magam is javasoltam már egy-két pontosítást, mert nyilván gondolják, amikor csak tíz mondatot lehet írni egy témáról, akkor igen, kemények a korlátok, és már eléggé lecsökkentettem, főleg az egészségügy témájában a kérdést, mondván, hogy tényleg nagyon fontos, hogy minőségi egészségügyi szolgáltatásokhoz férjen hozzá minden európai állampolgár, mégpedig közel a lakóhelyéhez, az irányelv pedig nem oldja meg mindezeket a problémákat. Hát ennyi néhány gondolatban, néhány szóban arról, hogy mi is van a jelentésemben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ferrara asszony. Sajnos késő van. Ezért kérem, hogy a hozzászólók nagyon röviden beszéljenek. Megpróbálunk egy olyan határidőt és egy olyan időpontot meghatározni, amikor megfelelő vitát tudunk lefolytatni, de hát ez más dolgoktól is függ. Esetleg március 16-a lehet ez a dátum. Ennek a véleménynek az elfogadását 16-ára tudnánk tervezni. Busomatus, orja szó. Köszönöm röviden négy módosításom van, amit 37 perc ezelőtt be tudtam nyújtani. Remélem, hogy megérti az előadó, hogy a szándékom az, hogy megerősítsem a jelentést, és nem akarom aláaknázni. A három módosításom az csak egy-egy szó beillesztését jelenti mert nagyon sok témában ilyen fekete-fehér megfogalmazásokat látok, csak hogy példát mondjak, a d pont a jelenlegi pénzügyi gazdasági válságról beszél, és a környezetre és a klímára gyakorolt hatássá is. Ahogy mondja, tehát igen, ez hozzájárulhat a válsághoz, de az is lehet, hogy nem így lesz, mert lehet, hogy kevesebb ipari tevékenység lesz, kevesebb szennyezés, stb. Úgyhogy azt kéne mondani, hogy lehet ilyen hatása, tehát pontosítást, ilyen jellegű módosításokat javasoltam. Vég egy gondolatom az ötös pontjához kapcsolódik, ahol azt javasolom tisztelettel, hogy töröljük ezt a bekezdést. Nem azért, mert nem értek vele egyet, hanem szerintem jobb lenne, hogyha ezt közvetlenül módosítóként nyújtanánk be a a foglalkozási bizottságban. Én koordinátorként dolgoztam egyébként a határon átnyúló egészségi témákban, és tehát az a bizottság foglalkozik a foglalkozási témákkal, és itt a szociális szolgálatokról van szó, a szociális célokról, a munkahelyteremtésről. Hát ez ugye inkább társadalmi kérdés, úgyhogy ezt a bekezdést közvetlenül a foglalkoztatási bizottságban kéne módosítóként benyújtani, amennyiben elfogadja a javaslatomat. Köszönöm. A bizottság részéről Mara úr. Merci, madame la... Köszönöm, elnök asszony, ö, előadó asszony. Általánosságban a bizottság gratulál a jelentéstervezethez. Talán két-három gondolatot engedjenek meg. Először is említette, hogy a kommunikáció kicsit későn született meg, de említette a kapcsolatot a gazdasági válsággal is. Emlékeztetnék én is arra, hogy a bizottság júliusban 2008 júliusában, tehát tavaly fogadta el ezt a kommunikációt, és akkoriban a feltételek nem voltak hasonlóak a maiakhoz, pedig utána beindultak a folyamatok. Tehát a gazdasági válságra reagálva jelentősen hozzájárult a tavaszi csúcs és fog hozzájárulni, amelynek keretén belül sokat fognak a szociális és foglalkoztatási kérdésekről is beszélni. A szociális agenda vonatkozásában igaza van, minden politikát be kell vetni, nem csak a szociális politikát, nem csak a szociálpolitikát, az oktatást, a kutatást, a gazdaságpolitikát és a környezetvédelmi politikát is. A bizottság feljegyezte, hogy a, a Lisszaboni stratégiát jobban kell integrálni, és a fenntartható fejlődést. Egyetért ezzel a bizottság, és az új 2010 után következő Lisszaboni stratégia keretén belül igyekszik jobban elérni ezt a célt. Nos, ennyit szerettem volna elmondani. Általánosságban végezetül talán annyit még, a gazdaság zöldesítése témájában Európában, amely szintén fontos a bizottság számára, főleg a szociális hatása vonatkozásában, illetve a foglalkoztatási lehetőségek újra definiálása keretén belül a bizottság javaslatokat készít az elkövetkezendő hónapok során. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. Kiitoksia. Köszönöm szépen. Köszönöm arra úr, a bizottság nevében tett hozzászólását. Ennél a témánál a következő határidőink vannak. Saatiin, äh, saatiin keskiviikkon kello karti, ja äh, päätös... Äh, a módosítók benyújtása az eltolódott äh, szerda este 6 órára. Hogyha március 16-án tudunk ülést tartani, akkor fogunk beszélni a véleményről, és szavazni róla. Egyébként pedig február 16 17-én kell majd szavaznunk. A titkárság most értesít arról, hogy március 16-a rendben. Köszönöm szépen a vitát, Holnap ugyanitt találkozunk.